csatornázzák be a Költségvetési Bizottsághoz, hogy azt eljutathassuk együtt egy csomagban az Európai Bizottsághoz. Ők megvizsgálják, hogy ez működőképes-e, a jogalapok kiterjednek-e erre. Ezt szeretném minden bizottságnak előre jelezni, tudják, hogy ez a határidő május 29 tehát feltűnt nekem, hogy az önök szakbizottsága igencsak aktív volt eh, a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések terén. Köszönöm, elnök úr. Jensen. Und jetzt gebe ich gleich... Köszönöm szépen. Jutta Haug kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Minden szót eh, meg tudok erősíteni abból, amit Ann Jensen elmondott. Teljesen világos, hogy a bizottság azoknak a számoknak az alapján nem tud tovább dolgozni, amelyeket a tanács megadott. És a bizottság javaslata alapján sem lehetett, lehet dolgozni, de a miénk alapján sem. Lehetséges, hogy a bizottságos bizottság most azt kell, hogy megtegye, amit meg kell tennie, hogyha nincsen több éves keret tehát nincs a parlament és a tanács között erről megegyezés, akkor a a 13-as felső határokkal kell, hogy dolgozzon, annak érdekében, hogy tovább folytathassuk a költségvetést. De hát majd meglátjuk, hogy ez erre sor kerül-e. Ami különösen a mi szakbizottságunkat illeti, a saját több éves keretünket, illetve mindkét programunkat, tehát az egészségügyi cselekvési programot és a környezetvédelmi cselekvési programot megpróbáltuk megvédeni a Life-ot, és nyilván olyan költségvetésünk kell, hogy legyen, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy a következő évben is megfelelhessünk azoknak a kötelezettségvállalásoknak, amelyeket az évre vonatkozóan tettünk illetve hogy azok a projektek, amelyeket elindítottunk, amelyeket elköteleztük magunkat, azokat meg is tudjuk valósítani. Ez az egészségügyi cselekvési programra és a LIFE-ra egyaránt vonatkozik, és azokra a programokra, amelyek ez, ennek a, az évnek a folyamán még a kötelezettségvállalásoknak megfelelően el kell, hogy induljanak. Tehát erre szükség van, a megfelelő, ehhez, ezekhez szükség van a megfelelő anyagiakra is. A kísérleti projektek előkészítő intézkedések erről küldtünk egy dokumentumot hogy a bizottság az időközi jelentésben mit írt ezekről, hogy Annie Jensen a, a munkadokumentumban mit foglalt össze. A kollégáimnak most csak annyit tudok mondani, hogy kérem, hogy ezeket a dokumentumokat nagyon alaposan olvassák át, és próbáljunk meg a már elkezdett kísérleti projektekre koncentrálni, és arra, hogy legalább ezeket tovább tudjuk folytatni, illetve hogy ezekhez megfelelő anyagi alapot, forrást biztosítsunk sokkal jobb lenne, hogyha konzekvensen ezt a vonalat követnénk, ahelyett, hogy új projekteket indítanánk el, és aztán azokat aztán ki tudja, hogy át tudjuk elültetni a valóságba. Mindenki tudja, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések megvalósítása mindig azon múlik, hogy mennyire szoros az együttműködés a bizottság egységeivel, és ugye tudjuk, hogy a jövő évi programokon körülbelül húsvétig tudunk dolgozni, és hogyha ezek a programok el, elindulnak, utána aztán a választásra kell koncentrálnunk, és ezért nagyon fontos, hogy az ezekre a programokra szükséges forrásokat mindenképpen biztosítsuk, és hogy ezeket a programokat tényleg el is induljunk, indítsuk. Aztán majd utána meg lehet erősíteni őket. Ötös cikk a az ügynökségek kérdése. Tulajdonképpen nagyon fontos, hogy ezek az ügynökségek is képesek legyenek a rendelkezésükre álló anyagi forrásokból elvégezni azt a munkát, amelyel mi megbíztuk őket. Annak semmi értelme nincs, hogy a költségvetési, költségvetésből spórolás véget annyit lecsípünk, hogy a tőlük elvárt munkát nem tudják majd elvégezni. Tudjuk, hogy a bizottság 2011 végén elkötelezte magát arra, hogy az hogy összesen 5%-kal csökkenti az állományt, és ez az ügynökségeket is érinti tehát a személyállomány csökkentése. Az elkövetkezendő öt évben ez azt jelenti, hogy e, évente egy százalékkal kell csökkenteni majd a személyállományt, és ez az ügynökségeket e, igen e, súlyosan fogja majd érinteni a feladatok elvégzései szempontjából. Az viszont teljesen megengedhetetlen, hogy a bizottság most azt mondja, hogy még a tervezetnél többet, nagyobb mértékben kell majd csökkenteni az állomány, és és, és hogy ez az ügynökségekre is ugyanolyan kihatással legyen. Na most, hogyha azt az, az nem engedhetjük meg, hogy például a környezetvédelmi főigazgatóság ezen belül még kevesebb forrással rendelkezzen majd a jövőben, mint a többiek. A bizottság mindig gondoskodott arról, hogy, minden, hogy az ügynökségek számára legyen egy külön kategória, legalábbis azoknak a számára, akik az európai közigazgatás részét képezik, tehát hogy ők ne az ötös kategóriába tartozzanak, hanem az adott közigazgatás kategóriába, mint partner főigazgatóságok. Tehát azt most nem engedhetjük meg, hogy az egyik ügynökségtől elveszünk annak érdekében, hogy a másik ügynökséget jobban tudjuk támogatni. Sze, véleményem szerint ezt az eljárást elfogadhatatlannak kell tartanunk, hiszen ez gyakorlatilag illegális. Tehát itt nem csak a tanács, hanem a bizottság is illegális módszerekhez folyamodik. A Lewandowski és Sefcsovics biztosok felé ezt közölni is fogjuk, és mégpedig teljesen világos hangnemben, annak érdekében, hogy ezeket a terveket ne tudják végrehajtani. Elnök, köszönöm szépen, csak megerősíteni tudom a különböző ügynökségek meglátogatása alapján, hogy itt most tényleg az van, hogy a jogalkotás, jogalkotás során egyre több feladatot, feladattal terheljük meg őket, ugyanakkor megpróbálunk spórolni a költségvetésünkön. A bizottságnak át kell gondolni még egyszer a bevételi oldalt, például azt, hogy az illetékek, díjak kérdését úgy kellene átszervezni, hogy ne kelljen olyan sok pénzzel támogatni az ügynökséget. Tehát egy kicsit kreatívabban meg kellene megtekinteni a bevételek, az ügynökség bevételeinek kérdését hiszen a nemzeti ügynökségek is nagyon sokszor a bevételeket az illetékek díjak eszközével szerzik meg maguknak ezt az 5%-ot valóban nem lehet egy az egyben az ügynökségekre ráterhelni, mert akkor az a munkavégző képességüket fogja megsérteni, illetve tönkretenni, és ez személyi állomány és a feladatok mennyisége szempontjából sem megengedhető. Van még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Rostet asszony. Tessék! Euh, Köszönöm, elnök úr! Én támogatásomról szeretném biztosítani Hógasszonyt, eh, és eh, alapvetően egyet is értek mindazzal, amit elmondott. Néhány éve jártunk eh, Londonban, és két napot eltöltöttünk a gyógyszerügynökségnél, és azt látjuk, hogy van egyfajta rivalitás, rivalizálás a bizottság kérésére született ügynökségek és a főigazgatóságok között, tehát a bizottság és az általa létrehívott ügynökségek között. Más néven pedig ezt a rivalizálást úgy lehet megfogalmazni, hogy a szakértők és a jogászok között. Ez egy teljesen aberráns helyzet, ezt nem tudjuk támogatni parlamenti képviselőként. Legyünk tehát elővigyázatosak, óvatosak, adjuk meg a megfelelő költségvetési támogatást az ügynökségeknek. Egyre több dolguk van ezeknek az ügynökségeknek. Nagyon nehezen elfogadható az, amit az Európai Bizottság tesz. Vielen Dank. Und als nächsten Redner hat... Köszönöm szépen. Utolsó felszólaló Bokros úr. Thank you, Mr. Chairman. It's interesting. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes azt nézni, hogy hogyan alakul eh, a ciprusi helyzet, ahol az A-terv eh, befutcsolt, B-terv pedig nincs. A többes pénzügyi terv, és a jövő évi költségvetés tükrében ez különösen érdekes, hiszen kell, hogy legyen egy B-tervünk. Mi van akkor, hogyha májusban, júniusban, vagy akár hát szeptemberben sem születik meg a több éves pénzügyi keret? Kérdésem tehát egyszerű. Mi a forgatókönyvünk arra a helyzetre, ha nem sikerül a parlamentnek és az Európai Tanácsnak kompromisszumra jutni pénzügyi terv ügyében, a költségvetés 12 eh, hónapos meghosszabbításával ugye az ideiglenes 12-edekkel nem működhetünk, bár ez a pénzügyi keret belül is elméletileg lehetséges. Nagyon rossz azt látni, hogy a pénzügyi válság az intézmények működésére is negatív hatással van, tehát nem eh, javul az intézményi munka, a válságban ugyanis a legfontosabb a jobb tervezés, a jobb előrejelzés. Tehát kérdésem egyszerű, mi a B-tervünk? Ja, kollége, ich glaube, wir sind weiterhin arbeitsfähig, auch wenn wir den igen, hát muszáj akkor is munkaképesnek maradnunk, hogyha több éves pénzügyi keret nem teremtődik meg, ugye akkor lehet, hogy a régi költségvetéssel kell majd tovább dolgoznunk az intézmények közötti vita körében kell ezt eh, eldönteni. Ugye, eh, hogyha, eh, hogyha a húzzuk az intézkedéseket, akkor egyre tovább, tovább kell várni arra, hogy megjelenjenek ezek a pénzek, és többek között ezért is döntöttünk úgy, a múlt héten, hogy ezt az illegális helyzetet megszüntetjük, hiszen ezt nem lehet tovább folytatni. Nem lehet, hogy az európai projektet egy tovább húzzuk, és, és közben ne, ne teremtődjenek meg az anyagi lehetőségek az európai munka folytatására. Ugye én nem vagyok költségvetési szakértő, de azt tudom, hogy ezt a, ezt, ezt a helyzetet nem lehet tovább így tűrni. Minden esetben most Ann adom meg megint a szót, mert ő a jelentéstemő thank you. Köszönöm. Köszönöm. Jutta, François kérdését és Bokros úr kérdésére reagálva, hát nem olyan bonyolult a dolog, hanem születik megállapodás. Ugyanakkor meg kell állapodnunk a jogi alapról, meg kell állapodnunk a pénzügyi több keretről, az MFF-ről, Hogyha az egyikről megállapodunk, de a másikról nem, akkor a 2013-as plafonnal kell dolgoznunk. Pedig igazából ez nem olyan nagy eltérés, ez persze azt jelenti, hogy az 1A kategóriában például a kutatás, fejlesztés, infrastruktúra és más dolgok szerepelnek, amelyek az önök szakbizottsága számára különösen fontosak. Nos, ott kevesebb lenne a pénz, de meg az az érdeke, hogy megoldásra jussunk, kompromisszumra jussunk. Most így állnak a dolgok. Pozitívan kell hozzáállni a tárgyalásokhoz. Valóban megoldást kell keresnünk. A szükségünk eh, lesz egy B-tervre, Néha csak akkor működik az A-terv, ha tudjuk, hogy nincs B-terv. Ami az ügynökségeket illeti, roppant óvatosan körültekintően kell eljárnunk annak érdekében, hogy az igazán fontos feladatot ellátó ügynökségek működőképesek maradjanak, ehhez megfelelő forrásokat kell biztosítanunk számukra. Én nem azt mondom, hogy az ügynökségeken nem lehet spórolni. Ez nem így van. De még egyszer mondom, az állam és kormányfők nehezíti meg a dolgunkat, hiszen ők állapodtak meg a székhelyekről, és éppen ezért, eh, hogyha vannak például olyan ügynökség, amelyeket fúzió elképzelhető lenne, ez nem, fog, eh, nem lesz megvalósítható, mert a tagállamok ragaszkodnak, körmük szakadtáig ragaszkodnak ahhoz, hogy az adott tagállammal legyen X vagy Y ügynökségnek a székhelye. Nem mindig eh, kristálytiszta persze az ügynökségek eh, ügye, hogy mi a feladatuk, mi a hatáskörük, de hát bonyolult a, a helyzet, azt, azt bonyolítja, hogy az állam és kormányfők egyeztek meg erről. Grosztert asszony említette a bizottság és az ügynökségek kérdését. Ez a fajta mondjuk úgy, hogy ellentét mindig is eh, meg lesz, ezért nekünk az eh, Európai Parlamentnek a feladata az, hogy lehetővé tegyük, hogy az ügynökségek ellássák a feladatukat. Az önök szakbizottságával is biztos vagyok benne, hogy kiváló lesz az együttműködés, amikor megérkeznek az érdemi javaslatok, amikor már tisztában látunk. Köszönöm. Jutta Haug, Jutta Haug végül. Köszönöm szépen. Természetesen támogatjuk szerintem mindannyian ezt az erős akaratot, amelyel a tárgyaló tímünk elkezdi a munkát. Ann Jensen nem csak 2014-es jelentéstevőként, hanem az, a, a saját forrásokról szóló jelentés, társ jelentés tevőjeként is harcolni fog azért, hogy legyen egy több éves pénzügyi keret. Aztán még azt is megkérdezhetjük, hogy hagyhatjuk mi azt, hogy megijesszenek azzal, hogy lehet, hogy nem lesz megegyezés. Mivel, hogy teljesen világos, hogy ha nincs megegyezés, akkor mi fog történni, ezért ugye elmondhatjuk, hogy jó, akkor, ha nincs megegyezés, akkor azokkal a felső határokkal dolgozunk tovább, amelyeket már két, amelyeket már a 2013-as évre megállapítottunk. Tehát nem a 2013-as költségvetési adatokkal, hanem a 2013-as évre megállapított felső határokkal fogunk tovább dolgozni. Ez, a, ez az a keret, amelyen belül költsé, költekezhetünk. Ez teljesen egyértelműen le van írva a szerződésben, tehát amit eddig megbeszéltünk, az így is marad. A költségvetési keretek megmaradnak, és az egész szervezet, az egész parlament és tanács közötti együttműködés ugyanúgy marad, ahogy, a, a, ahogy azt már megbeszéltünk. Na most a többéves pénzügyi keretet illetően, a LIFE és a többi programot illetően természetesen a szakminiszterekkel beszélhetünk akkor is, hogyha nincsen több éves költségvetési keret. Hiszen, hogyha megvan ehhez a politikai akarat, akkor a több éves programokat ennek ellenére rögzíteni tudjuk. Ugye az a szerződés, szerződésben a 174-es cikkben az áll, hogy rögzíteni kell, hogy a többéves programok mit tartalmaznak és mely, hány évig tartanak, de az nem szerepel ebben a cikkben, hogy feltétlenül szükséges a programok folytatásához rendelkezni többéves pénzügyi kerettel. Tehát a tagállamok nál kell megnézni, hogy van-e egy folytatólagos politika és szándék arra, hogy ezeket folytassák, hogy van-e támogatás, van-e ezekre a projektekre támogatás, anélkül, hogy a 27 tagállamokra vonatkozó többéves pénzügyi keret meg lenne. Tehát tulajdonképpen a politika folytatódik, ugyanúgy, ahogy a saját költségvetésünk is folytatódik, és akkor egyszerűen folytatni kell a több éves programokat, mégpedig anélkül, hogy feltétlenül kelljen, ehhez költségvetési keret. Tehát ne aggódjon senki, mert megállapodás nélkül is tudjuk folytatni. Persze jobb lenne, ha lenne megállapodás, de anélkül is menni fog a munka. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ennek a napirendi pontnak a végéhez értünk. Következő napirendi pontunk az F-gázokról szóló jelentés, Bász Eichhout. Megadom Básznak a szót. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki itt van. Nagyon fontos témáról van szó. Néha túlságosan technikainak tűnik a vita, amikor az F-gázokról beszélünk, ugyanakkor jó példája ez a zöld gazdaságnak. Az F-gázokkal kapcsolatban elmondható, hogy nagyon káros zöld üvegházhatású gázok. Vannak cégek, amelyek további szabályozást szeretnének. Ezek azok a cégek, amelyek a természetes eh, alternatívákba már évtizedekkel ezelőtt elkezdtek eh, befektetni, beruházni, most eh, politikai döntést kell hozni. Miről is van szó, amikor F-gázokat említünk? Nos, ezek GWT GVP-jű gázok, néha 23 ezer 23 szeres, mint a széndiokszadé, tehát minden molekula az ilyen gázból sokkal károsabb hatással jár, mint egy molekula a széndiokszidból. A másik dolog, ami problémás ezekkel kapcsolatban, az, az hogy ezeknek a lebomlási idejük nagyon hosszú, akár 50 év is lehet, és ennek hosszú távú hatásai vannak. Az F-gáz kibocsátás növekedése különösen a légkondicionálók miatt eh, jelentős. 1990-hez képest 60%-kal növekedett az F-gáz kibocsátás, és további növekedést eh, prognosztizálnak a légkondicionáló berendezések további terjedése miatt. Ez befolyásolhatja a klímaváltozást, különösen, hogyha az Európai Bizottság hosszú távú menetrendjét nézzük, akkor azon belül az F-gázok relatív fontossága növekszik, ha csak nem lépünk időben, már pedig ezt szeretnénk most, és erről beszélünk most is. Szintén megemlíteném azt is, hogy amikor az F-gázokról beszélünk, akkor különböző cégekről, és különböző európai és Európán kívüli cégekről beszélünk. Hogyha a mi szabályozásunk erősebb, akkor az a az F-gázok európai termelését fogja előmozdítani, ami leginkább a kis és közepes vállalatokat vállalatokat illeti. A panaszkodó cégek nagy része az főleg japán és amerikai, amelyek hatalmas importot realizálnak az Európai Unióba, mi pedig természetesen a KKV-k által már kidolgozott alternatív technológiákat szeretnénk előmozdítani, és ez fog bekövetkezni akkor, hogyha a kemény javaslatot sikerül elfogadni. Nézzük a bizottság javaslatát. A bizottság már megint egyfajta egyensúlyozási akrobata mutatványt végez. Vannak olyanok, akik nagyon ambiciózusan állnak hozzá a kérdéshez, láttuk az eredeti anyagot, és azt is látjuk, hogy a végleges anyag az nem túl ambiciózus. Én előadóként megpróbálom majd ezt a felvizezést visszafordítani. Az utóbbi hónapokban ugyanis a bizottságnál felvizeződött ez az anyag, ezt az irányt, ezt a tendenciát kell megfordítanunk. hogyha zöld politikus lennék, akkor nyilván még ambiciózusabbá tettem volna e, ezt e, az anyagot. Itt azonban én nem zöld politikus vagyok, hanem a parlament raportőre, és éppen ezért figyelembe kell vennem a gazdasági realitásokat, az, hogy mi érhető el. A két fő javaslatom egyike e, az az, hogy amit mi itt készülni, tenni készülünk, azok előmozdítsák és serkentsék a KKV-k működését. Említenék egy alternatívát, amely hűtőberendezésekben már működik. CO2, a széndiokszid, mint alternatíva megvalósítható az F-gázokhoz, bár ez is egy üvegházhatású gáz, de az F-gázokhoz képest kevésbé káros széndiokszid alapú alternatívákat fejleszt ki a, a, a piac ezek már megjelentek, a megjelenés és az elterjedés gyorsaságát azonban a szabályozás szigorúsága is befolyásolja. Mi szeretnénk a tilalmakat bevezetni azokban az ágazatokban, ahol létezik alternatíva. A bizottság kivonásról beszél, egyes ágazatokban tilalomról. Ezt azzal indokolják, hogy az F-gáz kibocsátás csökkentését akarják elérni, e, ez együtt jár majd a felhasználás és a kibocsátás csökkenésével is. Akkor azonban, akkor amikor vannak alternatív megoldások, nem szabad e, köztes megoldásokat megengedni, amelyek e, felélik a kvótákat gyakorlatilag. Tehát eh, a, eh, a phase outot azoknak az ágazatoknak kell fenntartani, ahol az alternatívák eh, kevésbé vannak jelen. Azokban az ágazatokban, ahol jelen vannak az alternatívák, ott több tilalmat szeretnék látni. Ha elolvassák a javaslatomat, akkor azt látják, hogy én a hűtés, illetve a helyhez kötött légkondicionáló berendezéseknél is e, tilalmat szeretnék bevezetni. Ami a hűtést illeti, hát azon nem is nagyon kell, nem is nagyon kell indokolni. Három olyan ülést is tartottunk, ahol a szakértők be számoltak a fejleményekről, az árnyék előadók ott voltak, köszönöm nekik, hogy részt vettek ezeken a szakértői üléseken, illetve e, a társrendező szerepét is eljátszották teljesen egyértelmű a szakértői megbeszélésekből, hogy hűtéssel kapcsolatban a javaslatot még ambiciózusabbá lehet tenni. Ami a légkondicionálást illeti, ott azért vannak nehézségek, ezekkel számol a számol a, a javaslat is. Én a helyhez kötött légkondicionálásnál szigorítanék, a mobil légkondicionálásnál nem, megint csak szakértői anyagokra és a szakértői meghallgatásra támaszkodva. Ezen kívül a fokozatos csökkentés szorosabb menetrendjét szeretném e, elérni. Látom, e, látják önök is, hogy a hűtésnél és a légkondicionálásnál is ez a törekvés, e, de ennek van egy másik oka is. Van egy szervizelési tilalom a bizottság javaslatába. 2020 után egyes alkalmazásoknál az F-gázok felhasználását is leépítik. Tehát ott egy újfajta hozzáállásról van szó. Szóval a bizottság, amikor a csökkentés menetrendjét csökkentés menetrendjét elkészítette, akkor a szervizelési tilalommal még nem számolt. A szervizelési tilalom az később került be a rendelet tervezetbe, mint a csökkentési menetrend. Ez azt jelenti, hogy ha a szervizelési tilalom megmarad, akkor a csökkentés menetrendje gyorsabb lehet és ambiciózusabb lehet, ezt igazolják a számok is. Ráadásul a szervizelési tilalom szintén egy kicsit hamarabb belép, ami azt jelenti, hogy a csökkentés menetrendje még gyorsabb lehet. Szintén bevenném a rendszerbe a szennyező fizet elvét, ami azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a bizottság kvóta alapú megközelítését, mi eh, illetékeket eh, eh, vezetnénk be, ténylegesen elkezd fizetni a szennyező, ha a mi javaslatunk nyer, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy azokban az országokban is végrehajtható legyen ez a rendelet, ahol az most nehezebben végrehajthatónak látszik, mert van egy egyértelmű észak-déli ellentét szerepét ebben a vonatkozásban is az Európai Unión belül, és ez az illetékrendszer, vagy büntetési rendszer, ez, ez segíthet ennek az ellentmondásnak a feloldásában. Mi tehát azt szeretnénk elérni, hogy a gazdaság az alternatívák felé forduljon, hosszú távú jövőképet adunk ezeknek a KKV-knak, bevezetjük a szennyező fizet elvet, amely megszünteti az észak-dél szembenállást. Ezek tehát a fő pontok. Nyilván erről, ennél majd azért részletesebben beszélünk ezekről a témákról, és szeretném, hogyha a módosítók után nagyon jó kompromisszumokat is sikerülne kidolgoznunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Bász, ez is nagyon komplex téma, de van még egy fontos témánk is a napirenden, úgyhogy most három percre adom meg az árnyék jelentéstevőknek a szót, a többieknek két percre, és aztán tovább léphetünk a dohánytermékekről szóló vitára. Akkor a következő hozzászóló Bánki kolléga lesz. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Igyekszem akkor elnök úr intelmei alapján rövidre eh, fogni a hozzászólásomat és beleférni ebbe a három eh, percbe. Három fontos területet emelnék ki mindenképpen, melyek közül az első a kisméretű, mozgatható légkondicionáló berendezéseknek a témaköre. A jelentéstevő a bizottsággal szemben úgy véli, hogy a berendezések esetében 2020-tól teljes mértékben be kellene tiltani a HFC gázok eh, alkalmazását Javaslata szerint már csak természetes hűtőanyagokkal üzemelő berendezéseket lehetne 7 éven belül használni. Én azt gondolom, hogy ez a 2020-as határidő e tekintetben nem reális, hiszen az innováció még nem haladt előre annyira, hogy a természetes anyagoknak az összes emberi szervezetre egyébként kockázatos tényezőjét ki tudjuk szűrni, tehát ebben mindenképpen az a véleményünk, hogy engedni kell. Ugye itt több olyan anyag is van, amely problémát okozhat, köztük az ammónia, Eh, vagy például a széndiokszid, ugye elsősorban itt a eh, gyúlékonysága eh, miatt, illetve a szénhidrogének területén is még további kutatásokra van szükség. A másik ilyen fontos terület az ipari hűtéstechnika. Itt a bizottság úgy látszik az előterjesztésben maga is bizonytalan volt, hiszen volt olyan forgatókönyv, amikor kitűzte volna ebben az esetben is a szigorú korlátozást, aztán végül is ettől visszalépett. A jelentéstevő viszont környezetvédelmi és technológiai megfontolások alapján úgy véli, hogy 7 éven belül be lehet vezetni az agresszívabb, tehát 2150 GVP feletti a globális felmelegedési potenciáját, ezt meghaladó HFC gázoknak az alkalmazását. Ezzel a korlátozással az élelmiszeripar és az italgyártás vonatkozásában mi magunk is teljesen egyetértünk. Azt gondolom, hogy a további területekre való kiterjesztése viszont kockázatokat rejt, ezeket érdemes lenne megfontolni. A harmadik ilyen terület az a, a gépjárművek közlekedési eszközökben használt mobil hűtőberendezéseknek a köre. Itt ugye 2015-ös és 2025-ös határidővel tervezi a, javasl- a jelentéstevő a HFC tartalmú gázok kivezetését. Azt gondoljuk, hogy itt is fokozott óvatosságra van szükség ein wenig langsamer. Die Dolmetscher kommen. Egy kicsit lassabban kérem szépen, mert a tolmácsok nem tudnak önnel lépést tartani. So, eh, tehát itt is eh, fokozott körültekintésre van szükség, hiszen, eh, hiszen számtalan kutatás még folyamatban van, olyan innovációk, amelyeknek a, a tesztelése pillanatnyilag is folyik, még nem bizonyítják azt, hogy a közlekedési eszközökben való alkalmazása az új típusú Eh, és egyébként eh, igen alacsony, tehát 1 és 20 eh, GVP érték közötti gázok használata az biztonságos lehet. Gondoljunk bele egy közlekedési balesetbe, amikor az emberekkel mégiscsak közvetlenül érintkezhetnének ezek az anyagok. A harmadik fontos terület, csak két mondatot engedjen meg még elnök úr, az a kereskedelmi hűtéstechnika köre. Itt elsősorban a kisvállalkozók által használt berendezések a mediterrán országokban, akik nem régen álltak át erre a technológiára. Ha ezt most megszüntetjük, akkor az ő általuk vásárolt berendezéseket ki kellene vezetni a forgalomból. Köszönöm szépen a türelmet. Köszönöm szépen. Igen, a német jogszabályokban is nemrég most jelent meg az a javaslat, hogy az F-gázokat jövőben ne használják ilyen hűtőberendezésekben. Jó lány ennek adom meg mások, másik árnyék előadónak a szót. Köszönöm szépen. Igen, tényleg nagyon alaposan átgondoltuk ezt a témát, voltak nagyon hasznos meghallgatások, ahol mind a két oldal véleményét meg tudtuk hallgatni, tehát az iparnak azon képviselői is ott voltak, akik már akik még mindig használják az F-gázokat. Ugye klímaberendezésekben és mindenféle más berendezésekben is menne vannak még ezek az anyagok, és nagyon nagy nyilvánosságot kap ez a vita. Nagyon sok különböző olyan ágazat van, amelyet érint ennek az anyagnak, ezeknek az anyagoknak a használata. Az F-gázok tehát nagyon nagy globális felmelegedési potenciállal rendelkeznek, és tudjuk, hogy vannak alternatívák ezekhez képest, amelyek ugyanolyan jól alkalmazhatók, és ugyanakkor nem károsak az atmoszférára. A, a hűtőberendezésekkel szemkről vannak már helyettesítők, a klímaberendezések nehezebb eset, ugyanis ott vannak különbségek a különböző szektorok között. Én azt javasolnám, hogy a szektorok közötti különbséget és a szektorok sokféleségét kellene alaposabban megtekintenünk, és talán egy kicsit ki kellene nyújtani olyan szektorokban a bevezetést, illetve a fokozatos csökkentést, ahol nem lehetséges a gyors helyettesítés. Az épületek szempontjából az energiahatékonyság miatt is jó lenne, hogyha az alternatívákat használnánk, hiszen ö, ö, ö, de, de ugyanakkor át kell gondolnunk, hogy a helyettesítés nem kerül-e több energiabefektetésbe. Tehát a hűtő berendezések szempontjából nagyon gyorsan be lehetne vezetni a helyettesítőket, de a klímaberendezések területén különbségeket kell tennünk. Az előzetes tilalom is értelmes lenne. Az Európai Unióban tehát a behozatal előtt lehetne ellenőrizni, hogy az újratöltésre használt anyagokat anyagok milyen gázokat tartalmaznak. A szervizelés tilalma is értelmes, le, nagyon jó, hogy ez, ezekkel kapcsolatban egyszerűen megtétjük, hogy tovább folytassák a szervezelést, és F gázokkal töltsék fel a berendezéseket. A ö, díjakkal kapcsolatban, amit a bizottság igazából nem nagyon nézett meg, ö, hát hogy ezeket hogy lehetne beszedni egész Európa szinten, és utána ezeket hogy kellene újra elosztani. Ennek a kérdése nagyon-nagyon bonyolult, itt nagyon alapos tanácsadásra lesz majd szükségünk. Intenzív társ tárgyalásokat kell folytatnunk ebben a témában, mert a klíma számára nagyon fontos ez. Köszönöm, hogy az elnök Chris Davis a következő hozzászóló két bizottságban kell lennem egyszerre, és nem vagyok árnyék előadója ennek a témának. E, Szkalakakész kollega nevében szólalok itt most fel. E, Engem kicsit meglepett az, hogy egyszerre jönnek hozzám cégek, amelyek azt mondják, hogy e, nagyon rossz ez a javaslat, más cégek pedig nagyon nyugodtak és állnak a bizottság javaslata elébe, sőt piaci lehetőségeket látnak ebben a javaslatban. Azt gondolják, hogy munkahelyek fognak keletkezni, hogyha ez a javaslat jogszabályá válik, és átállunk az egyik hűtőszerről, hűtőanyagról a másikra. Tehát azt gondolom, hogy összességében jó irányba haladnak a dolgok. Bász a jelentésében megfogalmazott ezeknél ambiciózusabb célkitűzéseket, amelyeket egyébként el tudunk fogadni. Mások problémásak, más javaslatok, és talán túl messzire mennek, túl korán lépnek életbe tilalmak, például 2015-től, én ezt egész egyszerűen túl rövid bevezetési időnek tartom. Ami a lehetőségeket illeti, nyilván egyenként fogjuk megvizsgálni ezeket a tételeket, nincs értelme általános megközelítésnek, minden egyes javaslati elemet ágazati szinten külön-külön kell megvizsgálni. Báz eh, szervizelési tilalommal kapcsolatos eh, javaslata, különösen a KKV-k szempontjából jó javaslatnak tűnik. Nyilván az NGO-kra oda kell figyelnünk, ugye hideg országok, meleg országok, északi-déli országok közti szembenállás. Nyilvánvaló, hogy a déli fekvésű és egyébként is szegényebb déli országok rövide, bocsánat, hosszabb idő alatt tudják csak bevezetni különösen a légkondicionálásra vonatkozó szabályokat, mint a gazdagabb északi országok. Eh, amire nyilván oda kell figyelnünk. Eh, aztán az előzetes eh, feltöltési tilalom. Ezt, ez, ez problémás, ezt azért meg kell oldani, mert a bizottság javaslata az, az vonzó, de a teljes életciklus elemzést figyelembe kell venni. Nem lehet nem, hogyha már a gyárban feltöltenek bizonyos berendezéseket, az valójában, valójában magasabb kibocsátáshoz, magasabb emisszióhoz vezethet. Bázzal már nagyon sok témában együttműködtem, mindig konstruktív és nyitott a kompromisszumokra, nyilván komoly szakértői segítségre is szükségünk van. Nem akarom a sok zöldséget hallgatni állandóan, hanem gyakorlati meg gyakorlati és racionális érveket is szeretnék hallani, hogy jó, észszerű kompromisszumok keletkezhessenek, amelyek adott esetben többséget kaphatnak itt is, és az Ipari Bizottságban. Hát igen, a zöld várakat mindig tartós zöld téglából építik. Judy Görling a következő hozzászóló. Három perce. Thank you. Um, I'm also talking on behalf of our shadow. Köszönöm, én is az ennyik előadó helyett és nevében szólok hozzá. Nem lesz így túl izgalmas, amit elmondok. Először is köszönettel tartozunk az előadónak. És eh, a kollégám azt mondja, hogy jó önnel együttműködni egy kultúr. Bár a bizottság javaslatán lehet bizonyos mértékben javítani, eh, ugyanakkor eh, aggódva figyelem, hogy milyen irányba mozdul el a parlament álláspontja ez ügyben. F-ben az éghajlatbarát gázok, anyagok felhasználása szerintünk is kívánatos, ugyanakkor nem szabad, hogy ez főként a kis és középvállalkozások számára többlet adminisztrációt, költségeket jelentsen. A HFC-k kivezetésével kapcsolatban ellenőrzzük azt, hogy felgyorsítsuk a, ezek, ezt a kivezetést, ezt a fokozatos betiltást, kivezetést. A bizottság javaslatánál semmiképp sem szabad, hogy gyorsabban tegyük ezt, és hamarabb. Ami a kontrollált felhasználás, ellenőrzött felhasználás területét illeti az F gázokkal kapcsolatban, szeretnénk elkerülni azt, hogy bizonyos légkondicionál és hűtőberendezések esetében, hogyha a szervizelési tilalmat bevezetjük, akkor lehetetlenítjük ezek használóinak az életét. Az előtöltési tilalom, előfeltöltési tilalom tulajdonképpen szolgálja a kívánt célokat, de milyen nem várt, nem kívánatos következményekkel járhat ez, ezt kell végig gondolni. A kritikus felhasználásra vonatkozó kivételek területében a, el kell kerülnünk a one size fits all megoldásokat, azaz, hogy mindenkire egyen megoldásokat javaslunk és egyébként a melléklet éppen ezért szerintünk technikai szempontból túlságosan megszorító, túlságosan szűken értelmez bizonyos dolgokat, a határidők nagyon szigorúak végezettül, a delegátaktusokkal aktusokkal kapcsolatban. Ez mindig kényes kérdés, úgy tűnik. Az ötös mellékletben a forgalomba hozott berendezések HFC tartalmával kapcsolatban szerintünk ezt a 19-es cikkbe kellene bevenni. Alapvetően tehát a célokkal egyetértünk, de van bőven javítani való rajta, éppen ezért jó néhány módosítót fogunk benyújtani, de szeretnénk, hogyha reális, pragmatikus megközelítést alkalmaznánk. Köszönöm szépen, Vész, aztán kapja meg a szót, ha még három percben. Köszönöm szépen. 90 óta 60%-kal emelkedett meg a, az F gázok kibocsátása, még minden más gáz kibocsátása csökkent. A csökkentés ezért nem eléggé, a tervezett csökkentés nem eléggé aktív. A 2008-2011 közötti csökkentés 21 százalékát terveztük. A 2009 és 12 közötti időszaknak kellene pedig az eredményeit alapul vennünk. Nevetséges lenne, hogyha a, nem a legfrissebb adatok alapján dolgoznánk. Minden esetre a, az a, arra van szükség, hogy egyértelmű tilalmak legyenek, tehát a, a HCFC tartalmú és a HFC tartalmú termékeket egyértelműen zárjuk ki a piacról. A piacot különben néhány nagy szereplő uralja, és ők megpróbálják a javaslatot aláásni különböző módokon és ez ahhoz fog vezetni, hogy a környezet olyan F-gázokkal lesz tele, amelyek évtizedekig az atmoszférában maradnak. A, pedig a gázoknak már van nagyon jó alternatívája, amelyek környezetbarátok és hatékonyak is azt kell megelőzni, hogy ne legyen alternatíva, illetve hogy túlságosan drága legyen az alternatíva. Hogyha ezek a, le, ezek a feltételek megvannak, akkor egyszerűen tilalmakat kell bevezetni, és a szükséges helyettesítők termelését pedig ösztönözni kell. Csak a tilalom eszközével tudjuk ezt elérni. A 80-as években ugye már mondták, hogy a HCFC gázok veszélyesek. Ezeket a, az érveket azonban különböző tanulmányok alásták, és aztán csak a 90-es évek elején kezdték civil szervezetek vizsgálni ezeket, a, ezeket az anyagokat, amelyeket a hűtőberendezésekben használnak, és akkor kezdték el kideríteni, hogy veszélyesek az anyagok. a tilalom segítségével az F-gázokat kibocsátás, F-gázok kibocsátását csökkenni kell, és a szivárgásukat is, ugyanis a szivar, szivárgás az a klíma számára is, de a fogyasztók pénztárcája számára is csak káros lehet. Hisz, és a helyettesítők sokkal környezetbarátabbak, és anyagilag is sokkal előnyösebbek. Köszönöm szépen. Ájúzó Zsilpányó, Richard Zéber és Grosztett asszonynak fogom megadni a szót. Hozzászólásra pedig azt javaslom, hogy másfél percre kapja meg csak mindenki a szót. Köszönöm. Voy a intentar eh, ceñirme a un Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom én is betartani a másfél perces időkeretet. A javaslat, ez a várt javaslat remélhetőleg elősegíti majd az innovációt, az újítást, és persze a környezetvédelmi szempontjából is nagyon jó. A környezetbarát gazdaság szép és jó, de ezt egy szélesebb kontextusban kell tudni elhelyezni. A 11 per 3-as cikk, amelyre már többen utaltak, az 2020-tól eh, az F-gázokat használó berendezéseket betiltaná. Az én hazámban egy déli mediterrán országról van szó. Az ilyen berendezések, az F-gáz tartalmú berendezések igen eh, gyakoriak. Eh, mondjuk nálunk van 4000, a Hollandiában pedig 150, most a nagyokra gondolok. Tehát ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni ezeket a berendezéseket, ki kell dobni őket, és újakat kell vásárolni, nem lehet egyszerűen a hűtőközeget kicserélni. Ez a reálgazdasági következmény, amire gondoltam. Az én hazámban a technológiai alternatívák nagyobb energiafelhasználáshoz vezetnek. Így tehát, amit megspórolunk a vámon, azt elvesztjük a réven így éppen ezért, hogyha még a költségeket is figyelembe vesszük, ez semmiképpen sem indokolt. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, comme vous le savez, les... Köszönöm. Önök is tudják, kedves kollégák, hogy az f hozzájárulnak a felmelegedéshez, mégpedig akár 23-szor ez, 23 ezer szeresen ö, nagyobb mértékben, mint a széndiokszid gáz, illetve 60%-kal nőtt ezeknek a kibocsátása, miközben a széndiokszid kibocsátás csökkenni látszik. Tehát lépnünk kell. Tavaly decemberben lettem a közlekedési bizottságban ennek a témának a raportőre, eh, ahol eh, póttag vagyok. Eh, ma kaptam meg a fordítást, itt elsősorban a környezetvédelmi aspektusokkal akarok foglalkozni. Én néhány módosítót már most bejelenthetek, a tanúsítványok kiadásának határidejét 2015-ről 2018-ra növelném a személyzet vonatkozásában, illetve a 2500 feletti kibocsátásnál pedig 2025-ös határidőt vezetnék be 2020 helyett, ami pedig az előre feltöltött készülékeket illeti három éves bevezetési szakaszt javasolnék. Ennyit tudok elmondani másfél perc. Gilles jó. <laughs> Oké, okay. Richard Zéva. Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha komolyan vennék a klímapolitikát, akkor az F-gáz eh, szektora is megértené, hogy nem csak Európában, hanem eh, világszinten is eh, meg kell próbálni ezeket helyettesíteni, és ez nagyon nagy lehetőséget adna az európai iparnak is, és a bizottság vizsgálatai megmondják, megmutatják, hogy ha nem teszünk most valamit, akkor az nagyon nagy káros, káros kihatással lesz a klímára. Itt a tagállamok elé, tagállamok elé is nagyon nagy kihívásokat fogunk támasztani, de én úgy gondolom, hogy a legtöbb alternatíva már a piacon megjelen, és támogatni kell ezeknek az ambiciózus felhasználását de ugyanakkor azért nem kell elfelejteni az ipar érdekeit sem. A hosszú távú megvalósíthatóság tehát a cél, ezt kell követnünk, illetve az alternatívákkal kapcsolatos innováció ösztönözése. Eichhout kollégának azt mondanám, hogy itt a jogszabály, jogszabályi eszközökkel való munka a legfontosabb, de legyen kiegyensúlyozott ez a munka, és ambiciózus. Köszönöm, elnök úr. Különbséget kell tenni a hűtés és a légkondicionálás között. Felhívnám a figyelmüket a kis és középvállalkozások problémájára a bizottság határideje Eh, igencsak eh, szűk, ezt érdemes lenne átgondolni, nem szabad eh, a KKV-kat ellehetetleníteni, megfojtani. Ami a klímaberendezéseket illeti, a rem, nem áll még rendelkezésre a kellően fejlett technológia ezen a téren, éppen ezért lehet, hogy 2015-2020 előtt nem áll még ez készen, nem áll rendelkezésre, 2020-at mond a bizottság, nem tudom, hogy éppen azért, hogy eh, a működőképes alternatívákkal rendelkezünk, nem kellene inkább két évvel még többet adni, mondjuk 2022-t megadni határidőt. Az autók, autoklimákat, eh, teherautó és vonatklívákat illetően itt eh, sincsenek meg a működőképes alternatívák, ezt a kötelezettséget tehát törölni kell a biztos és működőképes alternatívák, hogyha már léteznek, akkor lehetne megadni határidőt 2020 túl közel van. Köszönöm szépen, Tehát asszony. Most a bizottságnak fogom megadni a szót, Trán asszonynak még hozzá. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt kívánok minden tisztelt képviselőnek. A bizottság javaslatának világos célja annak biztosítása volt, hogy az F-gáz ágazat is részt vegyen az üveghatású gázok csökkentésének tervében, illetve kivitelezésében, és ez már 2011-ben is megjelent egy európai dokumentumban, parlamenti dokumentumban. A parlament felszólított minket arra, hogy ambiciózusan lépjünk föl ezen a területen hogyha a jövő, jövőbeni F-gáz politikánkat okosan tervezzük meg, akkor nem csak a kibocsátásokat fogjuk csökkenteni, hanem lehetőséget is teremtünk majd az innováció és a zöld növekedés előtt, ahogy ezt a jelentéstevő is elmondta. Ezért a bizottság öröm, örömmel látja, hogy a jelentéstervezet egyetért az általános megközelítésünkkel. Az ambíció szintet illetően, különösen a fokozatos csökkentés területén a bizottság javaslatát arra alapoztuk, hogy a meg, jelenleg létező technológiákkal 2030-ig mit fogunk tudni elérni. A bizottság ezért biztos abban, hogy azok a lépések, amelyeket megterveztünk, valóban el is érhetők, megvalósíthatók. Tulajdonképpen még van egy biztonsági ö, ö, mozgástér is, ez ahhoz is kapcsolódik, hogy az eredeti számításainkban a szerzés, szervizelési tilalmat nem is számítottuk bele. De tulajdonképpen jó is, hogy van egy mozgástér, különösen arra való tekintettel, hogy a vállalatoknak is hozzá kell igazítaniuk termelésüket a követelményekhez. A bizottság úgy vélte, hogy a fokozatos csökkentés megfelelő ütemű volt, és ezért csak ott vezettünk be tilalmakat, ahol ezekre szüksége, szükség volt, illetve ahol a HFC gázokon kívüli más gázokat is le kellett, hogy fedjünk a tilalmakkal. Néhány szakértő azt javasolta, hogy további tilalmakat is be lehetne vezetni a HFC-s termékek és felszerelések, berendezések tekintetében, de a bizottság ezt nem tartotta szükségesnek, enélkül is el fogjuk tudni érni a céljainkat. És szeretném aláhúzni, hogy a bizottság által bevezetett tilalmak valóban megvalósíthatók és költséghatékonyak is. A szakértők is egyetértenek velünk ezzel. Ebben. Mivel igen, sok ágazatot érint az eh, illető téma, lehetetlen eh, lesz egyéni mentesítéseket adni a tilalmak alól. Tehát ahhoz, hogy a tilalmak működjenek, biztosítanunk kell, hogy eh, milyen, mindenféle berendezésben helyettesítők az F-gázok valami más alternatívával műszaki szempontból úgy gondoljuk, hogy a jelentéstevő által javasolt néhány tilalom, ez ennek az elvnek nem felel meg, vagy legalábbis bizonyos finomításokra van szükség annak érdekében, hogy minden berendezésben alkalmazható alternatívákat javasolhassunk. A bizottság szerint az előtöltési tilalom rendkívül fontos, szükséges ahhoz, hogy a környezetet is védjük, és, a, és, és hogy az Európai Uniós ipar versenyképességét is megőrizzük, hiszen hogyha nem tesszük ezt meg, akkor Európán kívüli területekről érkezhetnek olyan berendezések, amelyek már előtöltöttek, és akkor az tilalomnak nincs semmi értelme. A szervizelési tilalom a 11-es cikkben, ez először is csak a hűtőberendezésekre érvényes, hogyha az előadó javaslatát vesszük figyelembe, akkor nem a helyette, berendezések helyettesítéséről lenne szó. Mi azt javasoljuk, hogy a szervizelés során ugye ott csak arról van szó, hogy a, az a berendezés által, a berendezésben használt gázt cseréli ki, és ez, ennek a gáznak több mint négyezres a GVP-je, ehelyett kellene egy kétezrest betölteni. Hogyha szivárgás történik, ugyanis akkor az a globális felmelegedésre vonatkozóan nagyon káros. Aztán a déli tagállamokra ter- nehezedő nagyobb terheket is megemlítették a képviselők. Ezt annak tudható be, hogy a hűtő, illetve klímaberendezéseket nagyobb mértékben használják. Az összes többi berendezés körülbelül ugyanolyan mértékben fordul elő a déli országokban is, mint Európa más országaiban. Úgyhogy erre azt tudjuk mondani, hogy az egész javaslat által átfogó gazdasági hatása nagyon csekélynek mondható. És lehet, hogy vannak, van egy egészen csekély kis többlet kiadás a déli országokban, de ez talán fejenként egy eurónyi többlet kiadást jelenteni, de ez csak a legrosszabb esetben jelentene ennyit. Ugyanis a jelenlegi F-gáz mentes berendezések alapján végzett számítások ezt mutatják. Az ipar megerősítette azt, hogy az F-gázokat helyettesítő technológiák ára csökkenni fog, hogyha ezeket nagyobb mértékben kezdjük el használni. A probléma ott van, hogy jelenleg olyan termékeket hasonlítunk össze, amelyeket millióan, hasz, sok millió ember használ, azokkal a termékekkel, az F-gázmentes termékekkel, amelyeket még nem használnak elegen. De egyébként versenyképesek ezek a berendezések. Az elnök megszakítja az eladatot és előadat és megkéri, hogy fejezze be minél előbb a hozzászólását, ha lehetséges. Az utolsó, amit még mondanék, az az, hogy az elosztási díj az szintén egy új vonás a javaslatban, és itt is figyelembe kell vennünk, hogy a végfelhasználók költségeit fogja csökkenteni mindez, és a, ilyen módon ezt a díjat el tudjuk osztani, újra elosztásra kerülhet ez a díj a végfelhasználók felé. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is nagyon óvatosan kell majd kezelni a javaslatot. Köszönöm. A jelentés tevőnek adom még egyszer át a szót az illetékekről és más témákról. Akkor nekem most egy órán van, ugye? I, I misheard. Nem, egy perce. Jaj, akkor rosszul értettem. Jó, rendben, akkor nem tudok mást elmondani, mint hogy köszönöm az árnyékelőadóknak és a bizottságnak az elmondottakat. Röviden akkor összefoglalnám, hogy mit hallottam. Mindenki számára elfogadható az, hogy ezt a tiltást támogatják a légkondikkal kapcsolatban, a kondíciókkal kapcsolatban, érdemes különbségeket tenni a különböző ágazatok között. A kompromisszumos módosítók érdekében hajlandó vagyok erre, de minél inkább felosztjuk ezt különböző csoportokra, annál több ilyen definícióra van szükség, annál nehezebb lesz a munkánk. Nehéz lesz így pontosan meghatározni, hogy melyik ágazatra milyen határidőt, milyen tiltásokat állapítunk meg. Jó, hát akkor majd dolgozunk a definíciókon is. Az előtöltés tilalmára, előhőzetes feltöltés tilalmára vonatkozóan, eh, ahogy azt a bizottság is elmondta, eh, erre jó alternatívát még nem hallottam, ezért ehhez nem nyúltam, megtartottam a bizottság javaslatát. Mondom, jó alternatívát, megoldást erre nem hallottam. A szervizelési tilalommal kapcsolatban felmerültek bizonyos aggodalmak, de én megpróbálom precízebben megfogalmazni azt, hogy ez mit is jelent, és hogy valóban csak a, a, ott alkalmazzuk ezt, ahol erre szükség van. A kiosztási díj tekintetében nyitott vagyok erre a kérdésre is, de hát végső sor, soron, végső sorban egy észak-dél-európai megosztottságot vélek felfedezni ez ügyben, a, erre ki, kitérhetünk majd. Egy percre mondott elnök úr, hát ez egy holland módon értelmezett egy perc, most már inkább kettő, tehát eh, várom a, a nagyon várom már, hogy együtt dolgozhassunk a, a kompromisszumos módosítókon, bonyolult, eh, de bonyolult és kényes kérdés ez. Köszönöm szépen Eichhardt kollégának záró szavait. Március 28-án 12 órakor van a módosítók benyújtásának határideje, június 19-én kerül sor a szavazásra szak, szakbizottságon belül, azt még nem tudjuk, hogy a plenárista mikor kerül a jelentés, tehát március 28 és június 19 a kulcsfontosságú dátumok. Következő napi rendi pont a dohánytermékekről szóló irányelv, akkor először is elsőnek Dominik Schnicheltnek adom meg a szót a bizottság képviseletében, mégpedig a dohány ellenőrzési egység képviseletében van itt. Kérem, hogy próbálja meg minél rövidebbre korlátozni a hozzászólását, mivel nagyon sok kolléga szeretne részt venni a vitában. Bizottság, tessék! Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. tisztelt raportőr, képviselők, köszönöm, hogy meghívták az Európai Bizottságot az első eszmecserére. Mindannyian tudjuk, a dohányzás a legsúlyosabb elkerülhető halálok. Az Európai Unióban 700 ezer ember öl meg, Frankfurt vagy Palermo méretű városokat írt ki minden évben megrövidíti a használók 50%-ának az életét átlagosan 14 évvel, növeli a rossz egészségi állapotban eltöltött életévek számát. A dohányzás visszaszorításának hatékony, hatékonyá tétele éppen ezért egy tiszteletreméltó feladat, ráadásul gazdasági szükségszerűség is. A az elnök leállítja a bizottsági képviselőt. Kérem, hogy mindenki, aki beszélgetni szeretne, menjen ki a teremből, és ott folytatsa a beszélgetést. Aki pedig érdekel a dohányzás témája, az hadd folytassa nyugodtan a munkát, és hadd hallgassa a bizottság képviselőinek hozzászólását. Jó? Thank you very much. Köszönöm elnök úr nagyon sokat segített nekem, mert egyébként igen nehéz lett volna a dolgom meg azoknak is, akik követni szeretnék, amit mondok. Eh, nyilvánvaló tehát eh, az irányel felülvizsgálatának az oka, 2001-es a jelenleg hatályos irányelv, eh, elavult, a piaci, tudományos és nemzetközi fejleményekhez kell igazítani. Külön utalnék itt Ich weiß nicht, ob, ob Sie nicht richtig zugehört haben in der letzten Reihe. Please. Nem tudom, hogy az utolsó sorba hallották-e, amit mondtam. Is it possible to stop? Kérem, be tudják fejezni a beszélgetést? Köszönöm. Az nemzetközi aspektusra külön kitérnék, az Európai Unió a dohány ellenőrzésről egy nemzetközi WHO egyezményt írt alá, jogi kötelezettségünk ezt végrehajtani. Az EU-t ráadásul köti az FCT szabályok végrehajtásának irányelve is. A 114-es belső piaci cikk a jogalapja ennek a javaslatnak, és mivel a jogszerűséget tiszteletben tartjuk, és ráadásul tartunk a jogi kihívásoktól, illetve bírói keresetektől, ezért azt javasoljuk, hogy maradjunk a 114-es cikknél, mint jogalapnál. Már beszéltem az egészségügyi kihatásokról, ez viszont egy rossz ábra. Ekkor erről beszélek, a dohánypiacról, 136 milliárd eurós ez a piac, beleértve az adókat. Ennek 89%-át a cigaretták adják, és 7%-át a cigarettasodrásra szánt dohánytermékek a javaslatunkban ezekre a két, erre a két termékcsoportra koncentrálunk. Itt kezdődik el a dohányzás, és ezek fedik le a piac nagy részét. E, véleményünk szerint e, arányos is ez a megközelítés, illetve kiegyensúlyozottá teszi a javaslatunkat. Már beszéltem az egészségügyi hatásokról. Szeretnék kitérni még egy fontos adatra. 70%-a a dohányosoknak 18 éves kora előtt kezdi el minden erőfeszítésünk ellenére ezt a káros szokást, annak ellenére, hogy a legtöbb országban 18 éves kor alatt nem is lehetne jogszerűen hozzáférni ilyen termékhez. 25 éves korig statisztikailag, ha valaki 25 éves korában még nem dohányzik, a statisztikailag kevés valószínűséggel fog később dohányozni kezdeni. Éppen ezért mi a fiatalokra koncentrálunk a javaslatunkban. Gazdasági szempont szempontból is érthető az új javaslatunk. A produktivitás kiesése és az egészségügyi kiadások eh, kiteszik azt az összeget, amely a legitim bevétele a dohányiparnak, 35 milliárd euróról beszélek, és ez egy konzervatív becslés. Gazdasági 25 milliárd. A eh, gazdasági szempontból tehát eh, erről nem is kéne többet beszélni igazándiból hogy mennyire indokolt. E, nézzük akkor a fő erőfeszítéseket. E, öt dologra térnék ki. Az első a, az összetevők témája. Itt az ízanyagokról e, beszélünk, amelyek révén megpróbálják vonzóbbá tenni ezeket a termékeket. A dohánynak legyen dohányíze, ez a mi politikánk. A nem szabad olyan eh, termékeket megengedni, hogy egy dohány terméknek olyan íze legyen, mint mondjuk a tekila. A másik eh, terület eh, az a címke, illetve a csomagolás nagy méretű képeket akarunk elhelyeztetni az elején és hátulján a doboznak, illetve figyelmeztetést az oldalán, 75%-át lefedve a doboznak. A tagállamok akár e, egyen dobozokat is e, e, bevezethetnek. Szeretnénk, hogyha ilyen doboz, mint ami a kezemben van, többet nem lenne forgalmazható. A nyomon követhetőséget is javítani akarjuk, és biztonsági jellemzőket szeretnénk elhelyezni a termékeken. Emellett szeretnénk a szájon át fogyasztott dohány termékek tilalmát fenntartani, a státuszkót megőrizni. Elektronikus cigaretták, ott a nikotin termékeket alávetnénk a gyógyszeripari szabályoknak ezek az új javasolt képek, amelyeket elhelyeznénk a cigarettákon. Értékelésünkben azt látjuk, hogy 2%-kal fog csökkenni várhatóan a dohányfogyasztás, ami azt jelenti, hogy 2,4 millió polgár életét tudjuk megmenteni a dohányiparra gyakorolt hatás és az egész kereskedelmi hálózatra gyakorolt hatás az csekély lesz, és mivel fellépünk az illegális kereskedelem ellen jobban, ez majd csökkenti a legális kereskedelemre gyakorolt hatást. E, a dohányiparban 5000 állás elvesztésével számolunk, de ezeket kompenzálni fogja az a 8000 új állás, amely más ehhez kapcsolódó területeken létre fog jönni. És ezzel be is fejezném az előadásomat, de nem szeretném úgy befejezni, hogy nem köszönöm meg a parlamentnek azt, hogy ilyen gyorsan és ekkora ambícióval esett neki ennek a témának, és külön megköszönöm a raportőr eddigi munkáját. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, hogy többször is meg kellett szakítanom önt a zaj miatt. Most akkor mind a megkevennek a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, tessék. Thank you, Chair. I wanted the Köszönöm. Szeretem volna, hogy az Európai Bizottság kezdi, mert szerettem volna, hogyha mindenki hallja, hogy mi szerepel és mi nem a javaslatban. Nagyon sok lobbista olyan dologról is beszélem, egyáltalán nem szerepel a javaslatban, ezért szerettem volna, hogyha világosan látunk. Voltak olyanok, akiktől azt hallottam, hogy hát ez eh, egyáltalán nem fog működni, eh, nem segít nekünk fellépni a dohányzás ellen. Amióta eh, a fellépésünknek eh, nekiláttunk, azóta eh, minden tagállamban csökkent ez. Régen a férfiak 70%-a, nők 40%-a dohányzott. A fellépésünknek köszönhetően az évek alatt ez csökkent, jelentősen csökkent. Van azonban Európában egy aggasztó trend, csökkenőben volt a dohányzás minden társadalmi csoportban, mégis a fiatalok 29%-a még mindig eh, dohányzik, ez eh, magasabb, mint bármely más eh, korcsoportban. A WHO 2005-ben azt mutatta, hogy a 15 éves korú fiúk körében növekszik a dohányzók aránya a nők esetében, 9 orsz, európai országban nőtt a dohányzók aránya, dohányosok aránya. Nem szeretnénk, hogyha romlana a helyzet, ezért egyetértek a bizottsággal. Arra kell koncentrálni, hogy a fiatalokat eltérítsük, a fiatalokkal ne szokjanak rá a dohányzásra. Persze a dohányiper azt mondja, hogy igen, igen, persze, egyetértenek, ők sokan akarják, hogy a fiatalok dohányzanak. De aztán a piacon olyan termékeket találunk, mint ami itt van előttem. Ez a rózsaszín doboz, ez picike, olyan, mintha egy rúzs lenne, vékony, sikes cigaretták vannak benne. Kire gondoltak, amikor ezt tervezték? Múlt héten Strasbourgban vettem ezeket. Ezek csokoládés tohánypapír, cigarettapapír, sodró papír, Kinek tervezték ezeket? Az Európai Bizottság a keretegyezményt említette, ami nagyon fontos. Egy nemzetközi, kötelező érvényű szerződésről van szó, az, amit jó néhány ország világszerte aláírt már. Az európai kormányok elkezdték végrehajtani, átültetni a gyakorlatba ezt a keretegyezményt, így a különböző tagállamok különböző intézkedéseket tesznek. Például 20 tagállamban 20-as 20 cigaretta kell, hogy legyen legalább egy dobozban, több országban ma legtöbb országban fényképeket, elretentő erő fényképeket tesznek a dobozra, van, ahol ilyen-olyan programokat segítik a leszokást, dohányzásról a leszokást. Ezért fontos, hogy az Európai Bizottságot arra kértük, hogy még a parlamenti ciklus vége előtt tegyenek egy ilyen javaslatot. Mi kértük, mi követeltük, szeretnénk, hogyha a tagállamok ezt a keretegyezményt, az általuk elfogadott, aláírt keretegyezményt valóban végrehajtanák. Persze, az uniónak is meg kell tenni a saját dolgát, de ne higgyük azt, hogy közben a, körülöttünk a világ egy helyben áll. Ausztráliáról mindannyian hallottunk, nem látható ilyen messziről. Ez az ausztrál cigarettadoboz. A dohányipar ellen megnyerték a pert. Új-Zélandon is folyik ez a, bri- a brit kormány is ö, egyencsomagoláson gondolkozik. A dohányzás ellenőrzése, visszaszorítása terén 10 uniós tagam és másik közel 60 tagállamban vannak eh, képek, eredető képek. A mindenféle ízesítést betiltottak a mentol kivételével. Kanadában mindent fajta ízesítést betiltottak. Brazíliában drámai módon csökkent a dohányzás aránya. 37-ről 15 százalékra A latin-amerikai országokban igen komoly, szigorú jogszabályokkal sikerült visszaszorítani a dohányzást. ahol változtattunk a javaslatokon, ott szigorítottunk rajtuk. A jellemző a jellemző ízesítésekkel kapcsolatban szigorúan kell eljárnunk. Miért akarjuk azt, hogy, hogy mondjuk eperízű vagy málnaízű cigaretta, eh, cigarettát áruljanak? Hát ez pont a fiatalok eh, rászoktatását szolgálja, semmi mást. Ezért a bizottságot támogatunk kell el ez ügyben. Az egészségügyi figyelmeztetések és a képek kombinációja nagyon jó ötlet. Az elmúlt hét hetek során a dohányipar képviselőtől azt hallottam, hogy ezek nem működnek. Ugyanakkor a közegészségügyi szakértők, népegészségügyi eh, szervek pontosan az ellenkezőjét eh, állítják például a Német eh, Rákutatóintézet pontosan az ellenkezőjét állítja, hogy valóban elretendő erejűek ezek a figyelmeztetések, ezek a képek, főként azok fiatalok esetében, akik most kezdenek eldo- kezdenének eldohányozni. Azt mondja a bizottság javaslat, hogy 75% e, legyen figyelmeztetés képen vagy szöveggel. Az a maradék 25%-ban e, lehetnek különféle márkanevekkel reklámmal élni, nem úgy, mint Ausztráliában, ahol teljesen egyen csomagolást e, alkalmaznak. Ezt a bizottság nem javasolta, szerintem a jogszabályban a legkevesebb, amit meg kell engednünk, az az, hogy az egyes tagállamok lehető, számára lehetővé tegyük, hogy például az egyencsomagolást bevezessék, tehát ha akarják, lehessenek szigorúbbak a tagállami szabályok. A jelenlegi e, szőkszabályi keretben ezt meg kell engednünk a tagállamoknak. Például, hogy a tagállami parlamentben az egyencsomagolást bevezessék. Sokan azt mondják, hogy az egyencsomagolás majd a dohányáruk hamisításához, a visszaélésekhez vezet. Erre semmiféle bizonyítékot nem látunk ez ideig. Az állami szervek, a közszervek mind azt mondják, hogy egyáltalán nem nehéz hamisítani a jelenlegi dohány árukat, azok csomagolás igen könnyen hamisítható, ezért az egyencsomagolás ellen ezzel nem lehet érvelni. Persze a visszaéléseket vissza kell szorítani, de nem hiszem, hogy pont az egyencsomagolással segítenénk a, a hamisítók dolgát. A két dolognak egymáshoz semmi köze. A, a snusszal kapcsolatban a svéd problémáról van szó. Azt mondják, hogy ha az uniós piacon betiltják, akkor miért lehet az Európai Bizottságnak uh, ízesítésekkel kapcsolatos szabályokat bevezetnie. A határon átnyúló dohánytermék értékesítéssel kapcsolatban, nos legálisan szerintem ez nem nagyon működik, ezért nem is értem, hogy ezt miért engedjük meg. Egyes tagállamok tiltják ezt, jó lenne, hogyha a bizottság erre kitérne. Az úgynevezett elektronikus cigaretták az a 2001-es irányelv óta jelentek meg ezek a piacon. Az Európai Bizottság javaslata szerint a legtöbb elektronikus cigarettát gyógyszerként kellene jóvá hagyatni, engedélyeztetni. Megpróbáltam tájékozódni ez ügyben. Szerintünk szabályozni kell ezt a kérdést. Hajlok arra, hogy szabályozni kell ezt. A a, vannak, akik azt mondják a szakértők szerint, hogy segíthet ez a dohányzásról való leszokásban, de legalább minimális minőségi szabványokat, normákat be kell vezetni. Van, ahol van nikotén a termékben, van, ahol nincs, van, ahol több, van, ahol kevesebb. Amerikában az elektronikus cigarettákkal kapcsolatban most dolgoznak egy új jogszabályon. Szerintem nekünk is szabályozni kell ezt a kérdést, ezzel kapcsolatos véleményüket kíváncsian várom. A delegált aktusokban nincsen hiány a javaslatban, ezt még egyszer át kell alaposan olvasnom, mielőtt erre vonatkozom véleményt nyilvánítok. Kollégák, lobbisták támadására számíthatnak az elkövetkezendő hetekben. Sokan fogják azt mondani, hogy a nagyobb kép, az elrettentő feliratok képek nem működnek, de hogyha ezek tényleg nem működnek, akkor miért lobbiznak ennyire hevesen ellenük? Ezt a kérdést tegyék fel maguknak. Sokan fogják mondani, hogy hát, ha elfogadják ezt, akkor perre visszük a dolgot. Hát a dohányipar már megszoktuk, hogy mindig perre viszik a dolgot. Bírósági ügyek várhatóak, ez nem lesz egyáltalán semmiféle újdonság, de a nekünk nem ez a dolgunk, hogy emiatt aggódjunk, nekünk az a dolgunk, hogy az emberek egészsége, jóléte miatt aggódjunk. Amikor jövő áprilisban lezáró parlamenti mandátumunk, én nem akarom azt érezni, hogy mi nem tettünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy csökkentsük a dohányzást, hogy minél kevesebb európai szokjon rá a dohányzásra. Remélem, hogy éppen ezért segítenek majd nekem, segítenek abban, hogy nagyon szigorú közegészségügyi intézkedésekkel tudjuk folytatni a dohányzás visszaszorítását az Európai Unió egészében. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Linda mekeven Most felolvasom, hogy ki jelentkezett a hozzászólák listájára. Először az árnyék jelentéstevők Karl-Heinz Florenz, Frederik Ries, Satu Hassi Kás Lüter helyett, aztán Anna Rosbach Martin Kellenen helyett, Rossi és Andersen asszony. Ők az árnyék jelentéstevők, utána a többi hozzászóló Glenis Wilmot, Rebecca Taylor, Borguszláv Szonik, Péter Líze, Parvanova, Merik Hipner, Jill Panyu, Karbanoch, Milán, Evelkok, Ajuzó és Szofi Okoni kollégák jelentkeztek a listára. Kihagytam-e valakit? Ennyire nem kéne optimistjának lenni, Péter Líze. Akkor először az árnyék előadók fordulója következik. Három percet adok, bár ez is teljesen lehetetlen. Minden esetre most az árnyék előadók sorát Karl Heinz Florenz kezdi. Hát lehet, hogy sikerül három perc alatt elvégezni, hiszen a bizottság és Linda McEwen is nagyon részletes bemutatót tartott. Szociáldemokrata kollégáimat támogatom. Olyan irányelvünk van, ahol, amiben nagyon sok termék szerepel, nagyon sok új tudományos eredményt ismerünk. Tudjuk, hogy minden országban meghalnak emiatt az emberek, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok kis vállalkozás van, akit érdekel ez az üzlet, hiszen sokan keres, keresnek ezzel pénzt. Németországban 6000-en dolgoznak a dohányiparban. majdnem és a, a dimenziókat megvilágítva azt láthatjuk, hogy például a légiközlekedési balesetekben ahol sokkal kevesebben halnak meg légi, légiközlekedési balesetek miatt, a, a, a dohányzás miatt pedig sok ezer ember hal meg évente, akkor mégis érdekes, hogy itt vagyunk toleránsok a dohányzás területén, és nem képzeljük el azt a fájdalmat, azt a rettenetes helyzetet, amiben ilyenkor az illetők családjai kerülnek Miért ennyire fontos a hirdetés kérdése? Ugye, hogyha 700 ezren halnak meg évente, akkor, akkor miért nem magától értetődő az, hogy itt korlátoznunk kell. Például, hogyha egyszer ha egyszer tudományosan bizonyítva van, hogy ezek a slim cigaretták, ezek a kis vékony, csinos cigaretták pontosan a fiatalok érdeklődését keltik fel, akkor nyilvánvaló, hogy ezt nagyon-nagyon szigorú szabályozás alá kell vetni. És teljesen igaza van a bizottságnak és Linda McEvennek is abban, hogy igen, ezt korlátozni kell. Na most, hogy a képek 70% vagy 75%-kal nagyobbak legyenek, ez persze ezen vitatkozni lehet. Minden esetben nagyon fontos a tájékoztatás arról, hogy milyen veszélyes e, a dohányzás, és a képek mellett meg kell tartani a szöveget is. Aztán a cigarettákról mind a két oldalról érdekes érvek érkeznek, és hadd mondjam még el, hogy számámra, számomra mi ebben a legfontosabb. Mindig azt mondják, hogy olyan nagyon, mér, nagyon nagy mértékű a hamisítás, a kalózkodás. Hát kérem, kedves dohányipar, az illegális termelésnek a fele az pontosan az önök termékeikből származik. Hát először is a saját házuk előtt kellene söpörniük, és biztosítaniuk kell azt, hogy ne legyenek illegális termelések és illegális kereskedelem az önök termékeiben. Köszönöm, gyorsan megy az idő, és csak néhány dologra beszélnék, néhány dologról beszélnék. Egyetértek a néppárt előadóval és a raportőrrel is, mindig vannak ezek az örökérvek, a foglalkoztatási érv például, hogy mennyi munkáj kerül veszélybe, Eh, különösen a KKV-knál mondják állandóan, nem akarok eh, itt most számháborúba kell kezdeni, de eh, vessük ezt azért össze a halálozási számokkal Szeretnénk tehát kevésbé vonzóvá tenni a dohánytermékeket, ami a csomagolást illeti, ott én osztom az ambícióját a bizottságnak, tehát szöveg plusz kép 70-75 százalékos terjedelemben messziről indultunk el, mert jelenleg csak tíz tagállam használ fotókat, tehát ez is egy kiegyensúlyozott megközelítés. Tudom, hogy a tolmácsoknak nehéz, de gyorsan beszélek. Emellett az aromákat és az ízesítések tilalmát támogatom. Szerintem fontos tételekről van szó, fontos azért is, és a közvéleménykutatások is megerősítik. Ezek a kísértésbe hozó ízek, amelyek miatt a fiatalok rászoknak, és az ipar ezért használja ezt, eh, ezeket az ízesítéseket, ezért is helyén való az, hogy a bizottság eh, megcélozza ezeket az ízesítéseket. Eh, a leginkább kereskedelmi forgalomba került termékekre kell koncentrálni, a cigarettákra és a sodrásra szánt dohánytermékekre. A nis termékek, a szivar, a szivarkák, persze lehet róla beszélni, nem olyan nagyon fontosak. A szivarkák vonatkozásában azonban a kanadai példát említeném, ott ugyanis a szivarka vált a fiatalok aromatizált egyik termékévé, amelyel megcélozzák őket, és nagyon fiatal, akár 6-12 éves fiatalok számára is vonzóak ezek a szivarkák, tehát nagyon oda kell figyelnünk ezekre a termékekre is, nem feltétlenül kell a kivételt kiterjeszteni rájuk. Ami az elektronikus termékeket illeti, tíz éve nem léteztek, nyilván nem szabályoztuk őket. Nagyon innovatív az ipar, ha úgy, látj, ha úgy vesszük. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a 18-as cikkben túl szigorú a bizottság, a dózis biztonságát persze figyelembe kell vennünk, de azért a realitásra is kitekintéssel kell lennünk. Mindjárt befejezem, elnök úr. Fontos, hogy a realitást figyelembe vegyük, és megakadályozzuk azt, hogy a bizottság átálljon olyan elcigaretták gyártására, amelyekkel megcélozza a fiatalokat. E, e, nyilván mindenről nem tudtam beszélni, de csak ennyi időm volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szátó kapja meg a szót. Köszönöm. Linda McEwen e, előadó könnyűvé tette a dolgomat mert tulajdonképpen egyszerűen csak felsorakozom mögé. A bizottság javaslatát üdvözlöm, szerintem jó irányba teszünk egy nagy lépést, és mi itt a parlamentben eh, talán csak annyit kell, hogy tegyünk, hogy eh, elkössük a szálakat. A zöldek ebben a javaslatban az Ausztrál példát szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Az egyencsomagolás mellett vagyunk, ahol a márka meg sem jelenik. Ausztráliában ezt a, az egyencsomagolást már bevezették. Egyes kollégák arról beszéltek, hogy fontos, hogy megakadályozzuk a fiatalok körében ennek a szokásnak az elterjedését, a dohányzás elterjesztését, elterjedését, és valóban erről van szó, ez a dolog alfája és omegája, mert a dohányzók 94%-a 25 éves kora előtt kezd dohányozni, és 75 ok 18 éves koruk előtt kezd el dohányozni. Tehát nyilvánvalóan nekünk is meg kell céloznunk azt a reklámtevékenységet, amely a fiatalokat célozza meg. Az ízesítő anyagok tilalma, ezt is támogatjuk. Ezen a területen azonban ezt kiterjesztenénk nem csak a bizottság által felsorolt ízekre e, terjesztenénk ki a tilalmat, hanem minden e, ízre és ízfokozóra kiterjesztenénk a tilalmat. konkrétabb e, szabályozást szeretnénk látni az eladás helyén elhelyezett reklámokkal kapcsolatban is úgy gondoljuk, hogy ezeken a helyeken is kevésbé láthatóvá kell tenni a termékeket, és az adott esetben az eladások csökkenéséhez is vezethet. Erre is van példa, ugyanis gyakran az emberek, amikor nem látnak egy terméket, akkor nem vásárolnak impulzívan nyilván. Én kaptam e-cigaretta lobbistáktól e-maileket. Nyilván egy egyensúlyi helyzetet kell kialakítanunk. Az e-cigaretták a dohányzásról való leszokás szolgálatában hasznosak, ugyanakkor nem szabad, hogy új csatornaként megjelenjenek, és rajtuk keresztül alakuljon ki a fiatalok körében a nikotin addikció. ezért úgy gondolom, hogy a nikotin mértékét csökkenteni kell az e-cigarettákban, különben legyen orvosi termék, ez egy gyógyszerészeti termék. Anna Rosbach. Köszönöm szépen. Megint kombinálom Kellenen kolléga és a saját véleményemet. Először is szeretném elmondani, egyetértünk a bizottsággal abban, hogy legfontosabb feladatunk az, hogy a fiatalok dohányzását megakadályozzuk, tehát azt, hogy elkezdjenek dohányozni. Valahogy meg kellene győzni őket arról, hogy nem is menő cigarettázni jó lenne, hogyha mm, ezt el tudnánk érni. Lintának emiatt aztán igaza van, ugyanis az ipar tényleg kétarcú, természetesen nem felnőtteknek szól például a csokoládé ízesítésű cigarettasodró papír, ez teljesen egyértelmű. Mindannyian tudjuk, hogy a dohányzás káros. Erről nem érdemes egyáltalán vitát nyitni, mindenki tudja ezt Európában. De úgy gondolom, hogy a dohányzás, azért emellett ki kell azt mondanunk, hogy a dohányzás az valahol Én mondjuk egy viszki mellett elszívott cigaretta, az nagyon sok embernek a hobbija. Most, hogyha meg tudnánk ö, oldani azt, hogy a fiatalokra koncentráljunk, és a fiataloknál akadályozzuk meg a dohányzás elkezdését. Akkor talán tényleg okos döntést tudnánk hozni. Hogyha ugye megpróbáljuk megakadályozni a e, vállalatot abban, hogy reklámozza a termékét, akkor az versenytorzítást okoz. Aztán azon is gondolkodjunk el, hogy Európában nagyon aktívan támogatjuk a dohánytermelő gazdálkodókat, pedig azért ez valahol összefügg a dohányzással, úgyhogy ezen is el kellene gondolkodnunk. Aztán az, az is kérdés, hogy a pipa dohány, a szivarok, a szivarkák, a, a saját sodrású dohány, a snus, ezek miért kellene, hogy ugyanoda tartozzanak, mint a cigaretták? Ugyanis a cigarettákról van szó itt leginkább, és azok az adalékanyagokról, a, a a, amiket, amiket bele a, tesznek a cigarettában. Hogyha egyáltalán csak a, szivarról lenne szó, akkor ugye ott az, az egy, az egy régi hagyományos termék, abban nincs mind, mindenféle, mindenféle adalékanyag. És azt ugye nem is a 12 évesek fogyasztják. Lindának igaza van, tehát a kétszínűséget kell megszüntetni, és meg kell szüntetni azt, hogy az ilyen gyakorlatilag édességhez hasonló cigaretták piacra jutása lehet, lehetséges legyen, ugyanis itt van a legnagyobb probléma. Úgy ugyanis az a baj, hogy normális dohánytermékek már nem, nem is nagyon vannak a piacon, illetve a fiatalok nem is gondolják, hogy ezek a normális dohánytermékek menők. Tehát itt kellene beavatkoznunk. Köszönöm Martina Anderson a következő hozzászóló. Az első reakcióm az volt, hogy ambiciózus ehm, és egy jó irányba haladunk, jó irányba mutat. Ugyanakkor sokan azt gondolják, hogy az Európai Parlamentnek tovább kell mennie annak érdekében, hogy megerősítse a Dohány termék irányelv hatását, főként a fiatalok esetében. Így én jó magam is ezt vallom. Még ambiciózusabbnak kell lennünk. A bizottság 75 eh, eh, azt javasolta, hogy kötelezően a, a csomagolás 75%-át eh, képes vagy szöveges figyelemfelhívások, egészségügyi felhívások tegyék ki. Szerintem legyen száz százalék. Ez ambiciózus, de nem lehetetlen megoldás, hogy egyencsomagolásban hozzák forgalomba a dohánytermékeket. Ami a hozzáadott anyagokat, ízesítéseket, ízesítő anyagokat illeti, nos, a jellemző ízesítés vonatkozó javaslat túlságosan bonyolult, felesleges, túl komplex, túl bürokratikus. Szerintem legyünk ez e téren is ambiciózusak, mindenféle hozzáadott ízanyagot, e, ízesítést tiltsunk be. Ami gyártási szempontból felesleges anyag, az e, vonzóbbá próbálja tenni a dohányterméket, és így megpróbálja megkönnyíteni a rászokást. Éppen ezért szerintem tiltandó. A cigaretta nézzen ki úgy, mint a cigaretta legyen olyan íze, szaga, mint egy cigarettának. Ami a távértékesítést és a határon átnyúló távértékesítést illeti, tiltsuk be, ez jóval egyszerűbb, mint a jelenlegi javaslat. És ráadásul nem kellene különbséget tenni a kor rendszerek között sem. Sajátságos termék a cigaretta, kezeljük ezt így. Ami az elektronikus cigarettákat illeti, nem hiszem, hogy a jelenlegi szabályozás, ami a, e, érvényben van, ez kielégítő lenne. A megtévesztő címkézésre több példát is hallhattunk. Ha a gyógyszerkészítményekre vonatkozó szabályozás hatája alá esnének az elektronikus cigaretták, akkor az valóban biztonságossá tenné őket, és azt is lehetetlenné tenni, hogy gyerekek vagy nem dohányzók vásároljanak ilyet. Fontos, hogy a piacra kerülő a forgalomba hozott termékek biztonságosak legyenek, és mindenki tudja, hogy a gyerekek számára veszélyes, hiszen tudjuk, hogy akár halálos is lehet egy elektronikus cigaretta ebben az esetben. Sajnálatos, hogy az eladás helyen történő reklámozásra vonatkozó szigorítás nem szerepel a javaslatban. Elnök úr, két másodperc. Írországgal kapcsolatban a dohánytermékek a kiskereskedelmi egységekben évek óta nem reklámozhatóak, és bizony nincs normalizálódott a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérem, hogy tartsák be a felszólási időt, különben nem fogunk tudni mindenkinek szót adni. Glenis Wilmot másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Szerintem is be kell, az adalékanyagokat, ízesítéseket be kell tiltani, hogy a fiatalok ne szokjanak rá, de az elektronikus cigarettákra koncentrálnék jelenleg. Fogyasztói termékként szabályozzuk őket, ez elképesztő, hogy egy mondjuk a kezemben lévő tollal egyenlő szabályozás alá esik ez, amikor ilyen veszélyes anyagot tartalmaz. Nem tudjuk, hogy mennyire veszélyesebb van az elektronikus cigaretta azt várják tőlünk a fogyasztók, hogy kipróbált biztonságos termékeket hozhassanak forgalomba Európában, hiszen a nikotin tartalmú termékeket minden esetben gyógyszerkészítménynek kell minősíteni, és ilyen szabályozás alá kell, hogy essenek. Így valóban segíthet a dohányzásról való leszakásban, hiszen ez a célja. Aggasztó, ahogy ezt reklámozzák, a, például a brit televízióban az elektronikus cigaretták használata megint olyan, mintha normalizáló, normális lenne dohányozni. A, ha segít a leszokásban, a helyzes leszokásban, az csodálatos, de ugyanúgy, mint mondjuk a, a nikotintartalmú tapaszok vagy rágók esetében gyógyszerkészítménynek kell ezt minősíteni, ezt a jogi kiskaput be kell csuknunk. Köszönöm, A Taylor, majd Bloguszláv kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is egyetértek az előadő előadóval, illetve másokkal, akik elmondták a csongással kapcsolatos véleményüket, nem ismételném meg ezeket, csak annyit fűznék hozzá, hogy a 13-as cikk ezt a tiltást miért vezetné be, csak dobozban, ugyanakkor, illetve zacskóban, de fémdobozban nem engedné meg a forgalomba hozatalt. Nem értem, hogy ennek mi az oka és a célja. A nikotin tartalmú termékek, például az elektronikus cigaretták kapcsán azt kell mondani, hogy azt kell mondani, hogy különböző civil és közegészségügyi szervezetek is azt mondják, hogy segíthetnek a leszokásban. Persze szabályozni kell ezek használatát, de hogy egy teljes gyógyszer készítmény engedélyeztetési eljárás bevezetése célra vezetőe. Nem hiszem, hogy a nem dohányzók számára ez igazán vonzó lenne, éppen ezért talán a reklámozási gyakorlatot le lenne érdemes végig gondolni, betiltani esetleg. Ilyen nikotintartalmú termékekre egy minimális korhatárt meg kell húzni, vagy például egy olyan felirat, hogy káros lehet az egészségre, lehet, hogy szélvezetelenek. Köszönjük, aztán pedig eh, Bronislav Sonik és Péter Líze. Másfél percben Bronislav Sonik parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Rávilágítanék a bizottság javaslatának olyan aspektusára, amelyről még nem ejtettünk szót. Az Európai Bizottság ugyanis azt javasolja, hogy a dohány, e, a cigaretta átmérőjét szabályozzuk. Csak az átmérőjét, a hosszát nem. Furcsálom ezt. a, e, nagyon könnyű nevetséges tenni az Európai Unió e, jogszabályait, amikor ilyen példákkal mint egy tálcán kínáljuk a lehetőséget nekik, és mondhatják, hogy például a, a, a banán vagy a zuborka görbületét szabályozza az Európai Unió, hát hogyha tényleg a cigaretta átmérőjét akarjuk szabályozni, akkor magunkat eh, hozzuk, eh, tesszük nevetségessé biztos megvan azok annak, hogy Amerika és Kanada úgy döntött, hogy megtartják a mentol ízű cigarettát, miközben más területen szigorúbbak, mint mi. Talán vizsgáljuk meg a mentolos cigaretták kérdését újra. Harmadik kérdésem, az Európai Bizottság elmondta, hogy az illegális dohány termékkereskedelem ellen fel kellene lépni. Köszönöm szépen, Péter Lízem. Köszönöm szépen, köszönöm Linda McEvennek és Karl Heinz Lorennek az EPP-től, hogy a, um, támogatja a bizottság uh, javaslatát. Én is ezt teszem, például az egységesített um, <clears throat> annak ellenére, hogy például az egységesített méretre szerintem nincs szükség, minden esetre a jogszabályok szigorítására van szükség. Az e cigarettákat nem kellene megtiltani. Azt hiszem, hogy sok dohányzónak segítenének a leszokásban, de természetesen szabályozni kell a jó megoldás érdekében az e-cigarettákat. Anna Rosbáknak is ö, ö, támogatom a, a, az általa kimondottakat. Elnézést kérek, az, itt, az olasz tolmácsolás nem hallható. Nem tudom, hogy vannak-e itt olaszok, de úgy tűnik, hogy az olasz tolmácsolás jelenleg nem hallható. Igaz ez? Hát ha nincsenek itt olaszok, akkor az olasz tolmácsolás nélkül folytatjuk tovább a munkát. Elnézést az olasz lobbisták való, valószínűleg mindannyian beszélnek angolul, úgyhogy akkor folytatom is, amit elkezdtem mondani. Tehát Anna Rosbach asszony a dohánytermelési támogatásról. Sajnos a parlament múlt héten többünk ellenkezés ellenére támogatta ennek a folytatását, de a legfontosabb probléma a passzív dohányzás elleni védelem témája. Ezen téren is lehetne egy kicsit még javítani a javaslaton, hiszen jelenleg komitológiával szabályozzuk ezt a területet. Én úgy gondolom, hogy egy, a, a dohányosok ugye tudják, hogy saját maguk számára is veszélyes a dohányfüst, de harmadik ember számára, külső emberek számára is, és különösen a gyermekek számára nagyon-nagyon fontos. Itt a, a kora szülöttek nem, elnézést, ne szakítson meg még egyszer, mert már egyszer megszakított. Tehát a koraszülötteket is védeni kell, a hirtelen gyermekhalálozás ellen is küzdeni kell, ezért ezt a területet nem komitológiával kell szabályozni. Elnök, köszönöm szépen, Párvanova kolléga jön, utána pedig Demes Márker kolléga. Még mindig másfél percre. Köszönöm szépen. Én érdek összeegyeztetetlenséget jelentenék be, mivel én orvos vagyok, és ezért minden, minden, minden ellen, enzek és a dohányzástól való függőséget ellenzem, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenkinek ezt kellene tennie, hogyha úgy gondolja, hogy meg akarja védeni a, a dohányiparban dolgozók, illetve a dohánytermelők érdekét, akkor ezzel és minden kijelentésével a, jelen, a javaslatot fogja gyengíteni. Támogatom Linda McEvennek azt a kijelentését, hogy valóban 2%-a szeretnénk csökkenteni a dohányzók számát, illetve 5 éven belül szeretnénk 2,5 millió évet, életet megmenteni. Hogyha most ez nem éri meg, hogy akkor ennek ellenében 5000 munkahely elvész, hát akkor nem tudom, hogy még miről beszélünk. De a az ipar nem mutat hajlandóságot arra, hogy együttműködjön. Ez a javaslat, ez arra, arra, arra kellene, hogy koncentráljon, hogy az ipar bevételeit csökkentse, ezért minden kollégámat felszólítom arra, hogy ilyen szempontból tekintse meg az anyagot. Hogyha a jelenlegi rendelkezések, vagy a javasolt rendelkezések nem működnek, akkor ezeknél szigorúbb rendelkezéseket kell megalkotni annak érdekében, hogy ezt a bizonyos két és fél millió életet megmenthessük. Köszönöm, Dimis Márker kolléga következő. Köszönöm. Megragadom ezt a lehetőséget, és támogatásomról biztosítom a raportőrt is, meg a javaslatot is. Ez egy közegészségügyi kérdés, ami azt jelenti, hogy a polgárokról szól a dolog, és nekünk pedig itt van tennivalónk. Ez egy olyan javaslat, ami már egy ideje függőben van. A dohány az legyen dohány, ne legyen más íze, ne legyen más kinézete, különösen akkor, amikor fiataloknak akarják ezt a terméket eladni. Egy Sorországban létezik már eh, nyilvános helyen való dohányzási tilalom, és 2005-től 2011-ig 30 9%-ról 33%-ra csökkent a fiatalok körében a dohányzás aránya, dohányzók aránya, sok tennivalónk van még. Gratulálunk az ír elnökségnek, rendkívül meggyőző volt, és jó benyomást tett rám, hogy a múlt havi meghallgatáson milyen keményen védelmezték ezt az álláspontot. Az ír miniszter azt mondta, hogy ha a dohány új termék lenne, soha nem lenne engedélyezve a bevezetése, mert egész egyszerűen halálos és veszélyes. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a kollégák már említették, a fő célkitűzés az, hogy jobbá tegyük az európai polgárok egészségi állapotát, és megakadályozzuk, hogy a fiatalok elkezdjék a dohányzást. A bizottság javaslatából néhány dolog hiányzik, nem beszélünk például az oktatásról, az oktatás nélkül nem fogunk eredményeket elérni. Emellett állandóan emlegetik a szubszidiaritást, azonban az egyes tagállamokban eltérőek a korhatárok amely felett lehet ilyen terméket eladni egy fiatalnak. Én azt gondolom, hogy a 18 éves korhatárt kellene egész Európában bevezetnünk. Állandóan beszélünk arról, hogy a dohányosok megbetegednek és több évet töltenek betegen miért nem hozunk létre külön egészségügyi biztosítási rendszert a dohányosok számára. Aztán beszéljünk az internet eladásról, ahol lehetséges az, hogy egy 14 éves beírja azt, hogy 21 éves. Ki fogja ellenőrizni ezeket az adatokat? Tehát el kell döntenünk, mit akarunk, tényleg fel akarunk-e lépni a dohányzás ellen, fel akarunk-e lépni a fiatalok egészsége érdekében, mert ha igen, akkor ne legyenek szájrúzsra, cukorkás dobozra emlékeztető dohánytermékek. Köszönöm, elnök úr, párnya úr. A, egy normális világban már túlhaladott ez az ipari viselkedés, ez egy bűncselekményből élő iparnak minősül, ha azt vesszük, hogy 6 millió embertől meg évente ebből 700 ezret Európában, 2030-ra 8 millió lesz az évi halottak száma, tehát keményen és szigorúan kell Eh, fellépnünk ezen iparral szemben, ugyanakkor önkritikával is tartozunk a polgároknak, ne legyünk álszentek, eh, amikor beszélünk eh, a kiskereskedők sorsáról, vagy a dohánytermelők sorsáról, hagyjuk abba ezt az álszent megközelítést. Ez egy, ez egy klientelista politikai megközelítés támogatni kell a bizottsági javaslatot és azt, amit az előadónk mondott. Egy, eh, beszélnék még egyes módosítókról is. Ki kell terjeszteni a, az összes dohánytermékre, az összes aromára, az összes reklámra a hatáját a jogszabálynak fel kell hatalmazni a tagállamokat, hogy szabályozhassák a reklámot szigorúbban is, illetve az ilyen slim cigaretták ellen is külön fel kell lépnünk, amelyek oly sok kárt okoznak. Köszönöm. Köszönöm, Milan Habanok, aztán Pop következünk. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já plně souhlasím s eh, převážnou většinou Köszönöm, hölgyeim és uraim. Egyetértek az elhangzottak többségével. Valóban eh, károsodó hányzás az egészségre. Ezt orvosként nálam jobban kevesen értették. Ugyanakkor minden káros szer ellen, nem csak a, a, a dohánytermékek ellen kell védenünk például a fiatalokat, de nem csak e, Brüsszelből jöhetnek ezek a jó intézkedések, és sokan egyetértenek velem. Például a cseh kormány, a szenátus, a parlament jó néhány intézkedést ragadott el egy célból. A raportőr, az előadós pások elmondták, hogy a tagállamok igenis képesek arra, hogy hatékonyan fellépjenek a polgárok védelme érdekében. Politikai jogból akarják csak harmonizálni ezt Brüsszelből. A tagállamok nem kevésbé okosak, intelligensek és felelősek, mint mi itt Brüsszelben. Pavel Kok, tessék. Köszönöm. Szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, nagyon bátor asszony, és a jövőben nagyon sok bátorságra lesz szükségünk, mivel a dohány lobbisták is nagyon bátrak, mégpedig nem csak a parlamentbe látogatnak el, hanem mindannyiunkat bombázzák levelekkel, e-mailekkel. Van, aki azt mondja, hogy szubszidiaritási problémák vannak, és hát az előttem szóló is ezt próbálta hangsúlyozni. Pedig nagyon könnyű ezt átlátni. Minden évben 700 ezer ember, illetve 700 ezer fogyasztó hal meg a dohányzás miatt és ezért van szükség arra, hogy a dohányipar új fogyasztókat szerezzen magának. És ezért van az, hogy az ízesített cigarettákat hangsúlyozzák, mert nagyon sok új dohányosra, fiatalok körében új dohányosra van szükségük. Ezért nagyon fontos, hogy végre megjelent egy javaslat. Az mi szakbizottságunk kell, hogy írjon erről egy jelentést, úgyhogy harcolnunk kell a a fogyasztók érdekébe, érdekéről. Ájózó, majd okoni kollégák következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden egészségügyel kapcsolatos intézkedést támogatni kell. Nagyon sokan, nagyon sok mindent elmondtak már, de én valami olyat szeretnék elmondani, amelyet a biztos úrnak is elmondtam már, mégpedig az, hogy az irányelv szövegét harmonizálnunk kellene az illegális dohánytermékekről szóló jegyzőkönyvvel, mivel ez egyelőre még nem felel meg a jegyzőkönyvnek. A jegyzőkönyvet a 27 tagállam közül 26-an ratifikálták, és azon kívül még 140 más állam is aláírta. Nagyon fontos tehát, hogy legyen egy egységes kódex a dohánytermékekre vonatkozólag, és ezt ehhez kellene, hogy tartsák magukat a kormányok is arra kellene koncentrálnunk, hogy a figyelemfelkeltő kampányokat indítsunk el az iskolákba. Líze kolléga is beszélt a támogatásokról, mégpedig a dohány termelés támogatásáról. Hát ez ugyanolyan, mint a cukorrépa támogatása, pedig a cukor is káros az egészségre. Okoni. Köszönöm, kedves kollégák. Egy kicsivel több időre van szükségem, mert François Grostet nevében beszélek először, is aztán a saját gondolataimat is mondani fogom. Abra is másfél perc asszonyom. Na mindegy beszéljünk a számokról, illetve a probléma gyökeréről. E, emlegették a számokat. E, Grosztet asszony sajnálja, hogy nem lehet itt, e, mert egy másik ülésen kell lennie. Először is foglalkozunk a prevencióval. A prevenciós kampányok kifulladnak. A mostani kampányoknak eh, nagyon megcélzottnak és modernnek kell lenniük, tehát eh, túl kell lépnünk az eddigi lehetőségeken, és olyan eh, reklámozási csatornákat kell, eszközöket kell választanunk, amelyek a fiatalokat célozzák meg. A tömegmédia kampányok költség-haszon költséghaszon aránya jó lehet egy csomó más fellépéshez képest. Ezeket kell tehát megvizsgálni. Az én személyes hozzájárulásom az lenne, hogy az iskolákba is vigyük be a dohányellenes kampányt. Legyen az iskolákban dohányellenes kampány. Magyarázzák el a gyerekeknek, hogy mennyire veszélyes ez a termék. Elektronikus te- cigaretta vonatkozásában legyenek e, e, tudományos kísérletek és e, tanulmányok, amelyekkel fel lehet lépni eh, ezekkel a cigarettákkal szemben. Egyes tagállamok cigarettának tekintik ezeket a termékeket, mások pedig gyógyszernek gyakorlatilag, és innentől kezdve a jogalkotó elveszik. Mindjárt befejezem. Ami a címkézés illeti, eh, az, hogy fotókat teszünk, nem fogja megváltoztatni a dolgokat eh, gyönyörű csomagolásokba árulja a, ö, olyan ár, a dohányipar olyan külső csomagolóanyagokat árul, amelyekkel nagyon szépen el lehet takarni majd ezeket a szörnyű képeket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, még 10 percünk van arra, hogy a bizottságnak is meg, megadjuk a szót, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljon, és a jelentéstevőnek is meg kell majd adni a lezárás lehetőségét. Nagyon jó vitát tartottunk, ugyanakkor úgy érzem, Karl Heinz Florenz is megemlítette az elektronikus cigaretta kérdését. Ugye ez egy ilyen füstölő készülék, ugyanakkor megemlítettük a dohány termelést, is. Hát nem tudom tulajdonképpen, hogy az elektromos cigaretta egyáltalán helyesen szerepele ebben az irányelvben, hiszen itt, itt, itt tohánytermékekről van szó, míg az e-cigaretta inkább a leszokásban segít nagyon sok dohányost, és a fiatalok rászokását nem nagyon szokta ösztönözni. Minden esetre a, a nagyon sokaknak érdekében áll az, hogy a cigaretta vég, végre forgalomba kerüljön. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyire káros vagy nem káros ez a cigaretta, de Megheven asszony mondta, hogy van egy tanulmány már készülőben, úgyhogy nagyon érdekes lesz majd tudni, hogy milyen, hogy tisztázza-e a még megmaradt kérdéseket. Minden esetre jó lenne, ha minél előbb piacra kerülhetne, és szabályozhatnánk ezt a kérdést is. Most viszont Dominik Schnichel asszonynak adom vissza a szót a bizottság nevében öt percre, aztán még a jelentéstevőnek is. Tudom, hogy hogy majdnem lehetetlen, de kérem próbálja meg mégis. Um, question... Köszönöm szépen. A tagállamok bevezethetnek eh, szigorú szabályokat, a a 41-es preambulum bekezdés és a 24 per 3 alapján igen, ez lehetséges például az egységes csomagolás. A SNUS tiltása, a jelenlegi irányelvben a címkézést és a beszámolókat szabályozzuk, de egész egyszerűen ugyanezt hosszabbítjuk meg az összetevőkre is. Határon átnyúló távértékesítés, gazdaságilag ez értelmetlen, tehát valóban egyetértek önnel, de a tiltás valószínűleg kevésbé lenne hatékony a eszköz a távértékesítés elleni fellépésben, és a belső piaci eh, jogalappal a mi javaslatunk eh, talán összeegyeztethetőbb a elektronikus cigarettával kapcsolatban jó néhányan felszólaltak. Miért tartozik ezen irányelv hatája alá? Azért, mert eh, dohánytermékből származó nikotint tartalmaz, egy helyettesítő termékről van szó dohányárut helyettesítő termékre, ezért úgy érezzük, hogy ezen irányelv hatája alá tartozik. Jó néhány biztonsági um, kérdés merült fel. Linda McEwen utalta talán a, a biztonsági feliratra, hogy például, hogyha nikotin töltetet megiszek gyerekek, akkor az halálos is lehet. A múltban az elektronikus cigarettákkal dohányokat csak leszokó dohányosok használták, azonban manapság ez egy éles stílus termékké kezd válni. Egy magyar tanulmány is készült 2012 májusában. A fiatalok 10-15%-a használt elektronikus cigarettát, közük sokan nem dohányosok, de a benne lévő nikotin ugyanúgy függőséget okozhat, és onnan könnyebben állnak át igazi cigarettára, ami tényleg aztán teljesen az ellenkező célt érne el, mint amit szeretnénk. A lengyel adatok azt mutatják, hogy a lengyel fiatalok 20%-a próbálta már az e-cigarettát. Végezetül nem szeretnénk az elektronikus cigarettát eltüntetni a piacról, éppen ellenkezőleg. Hogyha hatékonyan segíti a dohányzásról való leszokást, akkor, akkor igenis támogatandó termék ez, de mindenképpen szabályozott, biztonságos körülmények között kell lennie, és szerintünk ez az a Eh, jogszabály, ami eh, ezt biztosítja ráadásul. Eh, a dohányhelyettesítő terápiák számára is igényelő szabályokat biztosítaná. A kérdés csak az elektronikus cigaretta a spray és a tapasz között az egyetlen különbség az, hogy honnan származik a benne lévő nikotin. A vékony cigarettákkal kapcsolatban, a slim cigarettákkal kapcsolatban az dohányipar egyik fő stratégiája. Az, hogy a fiatalokat is meg e, célozza. Az elmúlt e, években 50%-a nőtt a slim cigaretták eladása. Az ilyen termékek, a, ami úgy néz ki, mint egy ajak rúzs, ami vékony, ami nőies terméknek eh, van beállítva, az talán elegánsnak, vagy, vagy ilyen fogyasztóhatásúnak tűnik, ez a fiatalokat célozza, ez tarthatatlan és elfogadhatatlan. Igen, a, a szivarkák kérdése, itt esetleg meg lehetne kerülni a szabályozást, igen, de erre tudunk reagálni. Ha a szivarkák eladása nő, akkor tudunk reagálni, erre megvan az eszközünk. tanácsüzemőtben vagyok, azért beszéltem küldöttségekről vagy küldöttekről, nem? Tehát a képviselők közül többen beszéltek arról, hogy, hogy a, a multireklámozás tilalmával kapcsolatban talán a reklámozásra vonatkozó irányelv keretében lehetne ezt szabályozni. Általában a reklámozás szabályozása ez egy termék irányelv, nem egy reklámozás irányelv, ezért ezt nem itt kell szabályozni, ez világos. A filmdobozokkal kapcsolatban a sodró dohányra vonatkozóan csak zacskókat engednénk meg. Miért? Egyrészt azért, mert a sodródohány, illetve a pipadohány eltérő ezügyben. Jó, éppen ezért célravezetőnek tűnik, hogyha más fajta kiszerelésben elérhetőek, az egyik fémdobozban, a másik pedig zacskóban. Fiatalként 200 g most dobozt úgyse visz magával senki sodródohányt. Végezetül a korhatárok bevezethetők a 114-es cikk alapján nem tehetjük ezt meg, ez tagállami kompetencia, uniós szinten felépésre szükség nincsen. Köszönöm szépen, Sniheld úr. Még a folyadékokkal kapcsolatban még egyszer elmondta, hogy ha az elektromos cigarettákhoz has, ha, használt töltet gyermekek kezébe kerül, akkor ez nagyon veszélyes lehet, mert ugye 15-25 gram, milligram nikotin is lehet egy ilyen patronban. Úgyhogy ez tényleg fontos, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Végül akkor jelentéstevő asszonynak adom meg az ott tessék. Yeah, I'll be brief now because, uh, Köszönöm. Röviden zárom le ezt a mai beszélgetést, mert maga a vita hosszú volt, úgy tűnik, hogy a jogalkotás szükségességében egyetértünk. Úgy látom, hogy az e-cigarettákról külön alapos vitára van szükség, szakértőkre is szükség van, mert megfelelően akarjuk szabályozni ezt a terméket. Vannak tanulmányok, lehet, hogy majd én magam szervezek egy workshopot, ahol eljöttnek a kollégák e-cigaretta ügyben. Ami az internetes kereskedelmet illeti, Hibner asszony említette, internetes kereskedelem problematikus. Tudja-e ön, ön, hogy egyes országban eh, ingyenes cigarettát lehet kapni, eh, ha az interneten valaki feliratkozik valahova. Németországról hallottam, Görögországban eh, pedig gyakorlatilag a fiataloknak a diszkokba osztogatják a cigarettát. Így segíti az ipar, hogy leszokjanak a fiatalok a cigarettázásról. Na, ezt vizsgáljuk meg. Zonik úr kérdezte a mentolt. Eh, Kanada és eh, az Egyesült Államok miért nem tiltották be a mentolt. Kanadáról nem tudok, az amerikaiakkal beszéltem. Az amerikaiaknál az FDA azért nem tiltotta be a mentolt, mert a lobbizás eh, erősebb volt, nem tudományos célok miatt nem tiltotta be. A tudományos bizottság azt javasolta, hogy a mentol is csak egy íz, azt is tiltsák be. Egyes orvosok azt állítják, hogy a mentol hatására könnyebben fogyaszthatóvá válik, finomabbá válik a cigaretta, mélyebben lélegzik be, a cigarettát, és egyre több fiatal szívja a mentolos cigarettákat. Egy másik aggasztó fejlemény, az amerikaiak azért nem vették fel a mentolt a tiltó listára, mert, nem vett, mert a lobbizás miatt, és aztán a WTO előtt zajlik most egy per, mivel a mentolt meghagyták, Indonézia a WTO alapján nyilván a, cigány lobby, a, a cigarettalobbi hatására beperelte az Egyesült Államok hogy diszkriminálnak az egyes ízek között, tehát aggódnunk kell emiatt. Tehát nem szabad hagyni, hogy az egyes ízeket kipécézzék és azokat megőrizzék. Az orvosokra nézek most leginkább itt a közönség soraiból. Felvilágosítás, mondták a kollégák, persze, világosítsunk fel egyre többet. Ugyanakkor Okuni asszony, elmondom önnek, hogy nem tudjuk befolyásolni az iskolai tantervet. Az EU ezt nem tudja megcsinálni. Persze, ami a képeket illeti, nem fog minden fiatal megállítani a dohányzás felé vezető úton, de orvosi, egyéb kutatások mutatják, hogy néhány fiatalt elrettentenek ezek a képek, és néhány fiatal az azt jelenti, hogy néhány fiatal élet. És ha ezt meg tudjuk, hogyha ebben az időszakban eh, el tudjuk érni, hogy ne kezdjenek el dohányozni, akkor később se fognak, mert a bizottságtól hallottuk, hogy 25 éves kor előtt kezdenek el. Ön vagy én nem valószínű, hogy azt fogjuk mondani holnap, hogy eh, cigizni akarok. Nálam egyébként van egy csomó cigi, de nem azért vettem, hogy elszívjam. Eh, ne azt mondjuk, hogy ne ezt csináljuk, hanem azt. Nem, csináljuk mind a kettőt. Hozzunk létre egy átfogó ellenőrzési rendszert. Ne hallgassuk meg a lobbistákat, akik, akik ezt az üzenetet akarják velünk meghallgatni. Mi képviselőként tegyük a mi dolgunkat, a kormányok tegyék az ő dolgukat, és legyen egy átfogó dohánytermékekre vonatkozó jogszabály. Schluss. Köszönöm szépen, nagyon szép záró beszédet tartott kolléganő, köszönöm szépen. Akkor három órakor találkozunk, ezzel a délelőtti napirendi pontokat lezártuk, és ezt a napirendi